Uramisten, senki se hallotta. Tehát akkor megismétlem. Örülök, hogy sokan itt vannak, ugyanaz én igényeimnek nem felel meg a jelenlét, de legalább az ügyrendnek eleget tesz. Át is térnék a napirend első pontjára, a napirend elfogadása, van esetleg ellenvetés, ha nincs, akkor átérnék a második napirendi pontra, a bejelentéseimre ezt a szép ülést újra közvetítik az interneten, nincsen cseh, észt, litván, lett, máltai és svéd nyelven tolmácsolás. Sőbel úr utoljára van itt a mai napon köztünk. Ő volt a bizottság és a parlament közötti állandó összekötő, nagyon elégedettek voltunk a jelenlétével és a segítségével. A további életére minden jót kívánunk neki, és még egyszer köszönjük a munkáját. De nem nyugdíjba megy, nem nyugdíjba vonul, hanem a foglalkoztatásügyi főigazgatósághoz. Áttérünk a napirend harmadik pontjára. Örülök, hogy itt van Andrúja Vasilu biztos asszony a körünkben. Már régen volt, hogy ellátogatott hozzánk, legalább 8 hónap telt el azóta. Időközben januárban Reding asszonyjal találkozhatunk, áprilisban Krósz asszonyal. Örülünk, hogy időközben ön is ellátogatott hozzánk, ezt már régóta terveztük, de családi okokból Ciprusra kellett távozni, és ezért nem kerülhetett sor erre a találkozóra. Természetesen szeretettel üdvözöljük, nem csak azért, hogy elmondjuk, hogy mit tettünk ebben az évben, és mit fogunk a következő évben tenni, hanem kíváncsiak vagyunk, hogy betekintést tud -e nyújtani számunkra a következő több éves tervbe ugyanis nem lehet, hogy az egyszerűen csak egyszer majd szeptemberben a fejünkre essen. Nagyon sok pletyka kering ezzel kapcsolatban, eh, és gyakorlatilag egy cunamit eh, szintjét értékel a plegykáknak az áradata, úgyhogy jó lenne, hogyha most látnánk, hogy a oktatás, nevelés, kultúra területén mit tervez nagyjából a bizottság. Tudom, hogy június végén lesz egy tervezet erre vonatkozóan, de akkor már valószínűleg a többségünk nem lesz elérhető. Éppen ezért azt is várnám, hogy tisztábban lássunk az előadása, meghallgatását ut- követően, és a kollégák esetleges kérdéseinek megválaszolását követően. Úgyhogy reméljük, hogy a nehézségeinket az ön által elmondottak szerte fogják foszlatni. Tehát biztos asszony, köszönjük szépen, hogy ellátogatott hozzánk, és megadom önnek a szót. You have the floor. uh... You, you want now? No. No, no, no, no, no. Ah, okay. No, it was the first. <laughs> yes, yes, okay. Well, uh, dear Doris, uh, dear... Kedves Doris, kedves kollégák! Valóban nagyszerű ismét itt lenni és ahogy az elnök asszony is mondta, sajnos legutóbb nem tudtam eljönni. Azért, mert egy kellemetlen esemény történt otthon. De roppant időszerű a mai találkozásunk, és azt is elmondhatom, hogy az elmúlt hónapokban az együttműködésünk már is sikeres volt. Az Európai Örökség címke elfogadásával például. Jó munka volt, és remélem, hogy ugyanebben a szellemben tudjuk folytatni a munkát. Múlt hónapban Strasbourgban nagyon sokan részt vettünk az oktatás és kultúráról szóló közös vitában, és a vita fel mutatta azt, hogy közös a jövőképünk arra vonatkozólag, hogy az európai állampolgárok számára mi a legfontosabb, és hogy az EU hol tud újat hozni. Az oktatás és a kultúra területére be kell fektetni ahhoz, hogy megfelelő szerepüket a társadalomban betölthessék. Gazdasági válság idején a jövőbeli növekedés forrásaiba kell befektetni. Ez igaz az európai szintű munkára is, ahol az Európai Unió hozzáadott értéket tesz hozzá a tagállamok erőfeszítéseihez. Ez év második felében közleményt fogok kiadni a felsőoktatás modernizálásáról. Ez a bizottság egyik stratégiai kezdeményezése 2011-re, és az egyik legfontosabb része a lendületben az ifjúság stratégiának. Az Európa 2020-as célkitűzések egyike az, ahogy az bizonyára tudják, hogy a fiatalok legalább 40%-a végezzen egy felsőoktatási intézményben. Ennek a társadalmi és kulturális előnyein túlmenően abban is segítséget fog nyújtani, hogy azt a 16 millió új munkahelyet betöltsék, amelyek 2020-ra keletkezni fognak, és amelyekhez magas szintű képzettségre lesz szükség. De nem elég, hogyha mennyiségi céljaink vannak, hanem arra is kell gondolni, hogy milyen felsőoktatást akarunk kifejleszteni a következő években. Ezért a közleményem néhány nehéz kérdéssel is foglalkozni fog hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy mindenki megfelelően igazságosan hozzáférhessen a felsőoktatáshoz. Milyen kapcsolatot akarunk az üzleti világgal? Hogyan akarunk az egyetemeknek segíteni abban, hogy kinyíljanak a világ felé, és globális szinten versenyképesek legyenek? Hogyan segítünk a diákoknak, tanároknak és kutatóknak abban, hogy mobilisabbak legyenek? Hogyan tudjuk előmozdítani a végzett hallgatók alkalmazhatóságát, miközben megóvjuk azt az értéket is, hogy érdemes tanulni csak a tanulásért. Ezek a kérdések egyre sürgőt, sürgetőbbé válnak, hiszen még gazdasági válságtól szenvednek az európai fiatalok. Amikor a fiatalok munkanélkülisége néhány országban elérje 40%-ot, láthatjuk, hogy ez hogyan táplálja a frusztrációt és a haragot egy teljes generációban amikor a fiatalok elkezdik a jövőbe vetett hitüket elveszíteni és megkérdőjelez, akkor megkérdőjelezik a legalapvetőbb intézményeinket. A demokrácia a tét. Ezt mindannyiunknak intőjelként kell látnunk, és cselekednünk kell. Ezért gondolom azt, hogy az oktatásnak új helyet kell találni az Európai Unió szakpolitikáiban és költségvetésében. Csak az oktatási rendszerünk modernizálása és közben való beruházás révén fogja tudni Európa felfegyverezni embereit egy alapú társadalom kihívásaira. Az európai együttműködés segíthet abban, hogy ezeket a készségeket az új gazdaság és az aktívabb állampolgári lét érdekében kidolgozzuk. Kedves kollégák, két hét múlva az Európai Bizottság elfogadja a javaslatait a következő többéves pénzügyi keretre. Most nem számokról kell vitatkoznunk. Az Európai Bizottság a végső döntést e hónap végén fogja meghozni, ezt kollégiumként fogja megtenni a különböző ambíciók kiegyensúlyozásával. De azt szeretném, ha tudnák, hogy minden energiámat bevetettem, és ez egy hosszú folyamat volt, ülésről ülésre e, dugtuk a fejünket a, a, a biztosokkal, különösen a költségvetési biztossal és Bárózó úrral is. Az utolsó ö, találkozónkat vallomásnak neveztük, hiszen itt mindenki bevallotta, hogy mik a legfontosabbak számára. Lewandowski biztos úr is ott volt, és ő minden energiámmal az oktatás és a kultúra megfelelő finanszírozása mellett érveltem. Európa nagyon fontos célokat tűzött ki a 2020-as stratégiában, de most ennek az eszközeit is biztosítanunk kell. Engedjék meg, hogy még egyszer hangsúlyozzam, hogy még a szigorítás, a megszorítások idején is a civilizált társadalomnak továbbra is be kell fektetni népének oktatásába. A mai Európában az emberek a jövőbeli növekedésünk és prosperitásunk forrása. Biztos vagyok benne, hogy önök is támogatni fognak engem ebben a küzdelemben, hiszen egyetértünk abban, hogy mi számít. Mindenki érti itt, megérti az európai társadalom számára, mennyire fontos az oktatás és a kultúra. Nagyon komoly közfinanszírozásra van szükség ezeken a területeken, ami nélkül nem fogjuk tudni teljesíteni az Európa 2020-as célkitűzéseket. Értjük azt is, hogy nagyon fontos az a mobilitás, hogy Európában, bármilyen európai minden korosztályban képezhesse magát, taníthasson és tanít, tanulhasson külföldön. Ez az élethosszig tartó tanulás lényege, de hadd legyek világos, hogy ha ezeket a célokat el akarjuk érni, akkor az oktatásba és a kultúrába több beruházásra, az emberek számára több mobilitásra van szükség, és ehhez nem elég, hogyha csak a státuszkót óvjuk meg. Nem lehet a jelenlegi mederben folytatni tovább a dolgokat. Ha nem, meg kell védeni oktatási programjainkat. Ezek sikeresek voltak eddig. Mindannyian büszkék lehetünk arra, amit már eddig is elértek relatíve kevés költséggel valódi változást jelentenek több millió ember életében. Az Erasmus név például a lehetőséget szimbolizálja az Európai Unión túl is. Akármit is teszünk a jövőben, meg kell tartanunk a múltból a legjobb dolgokat. De ugyanakkor azt is fel kell ismernünk, amikor a dolgok változnak. Az elmúlt néhány évben bizonyos nagyon fontos dolgok megváltoztak. Még mindig érezzük a gazdaság és pénzügyi válság hatásait, amely óriási nyomást jelent még ma is az államháztartásokra. Kötelességünk a lehető legintelligensebben és hatékonyabban költeni. És az a válság, amely, amelyel európai fiataljai szembenéznek, sok országban elmélyült a szociális békét fenyegeti. Ezért nagyon fontos, hogy minden cselekvésünket megvizsgáljuk, minden eurót, ö, amit elköltünk, próbáljunk jobban költeni. És meggyőződésem, hogy tudunk jobban költeni és jobban cselekedni. A jelenlegi pénzügyi keretben az EU oktatás, képzés és fiatalokra szánt támogatása nagyon széttöredezett. Számos különböző program van, különböző célkitűzésekkel, identitásokkal, a világ legkülönbözőbb régióit fedik le, és nagyon különböző módon működnek. De sajnos az interakció közöttük korlátozott. Nagyon nehéz lenne mérni azt, hogy ez a sokszínű rendszer hosszú távú politikai céljainkat hogyan szolgálja. Meg kell tartanunk persze azt, ami a legjobban működik, különösen számos oktatási szereplőt, akik a mobilitást élvezik, és a nemzetközi együttműködést, a, a tanulók, diákok, oktatók, professzorok, kutatók, fiatalok és önkéntesek között. Ezt elérhetjük úgy is, hogy attól függetlenül egyszerűsítjük a cselekvésünket, hogy egyetlen, koherens stratégiánk legyen, amit ö, szolgálja az Európa 2020-as céljainkat. Meggyőződésem, hogy a jövőbeli e, oktatási, képzési és fiatalokat célzó programjainkat három típusú cselekvésre kell osztani. Az egyik a mobilitás megtanulása, a másik szakpolitikai reform EU szinten és harmadik országokkal, azaz a felsőoktatás modernizálása, a harmadik pedig az együttműködés és a partnerség az oktatási intézmények és más felek között, például mondjuk az egyetemek és az üzletvilága közötti párbeszéd. Ez a három fellépés egymást kiegészítő jellegű, megerősítik egymást. Annak érdekében, hogy hatékonyabbak legyenek, egyetlen programhoz kell, hogy tartozzanak, ennek ugyanis komoly előnyei lennének. Egy egységes program biztosítaná azt, hogy bármit, amit teszünk, az hozzájárul az Európa 2020-as stratégiához. Az oktatási célok, a felsőoktatás modernizálása és a fiatalokat célzó stratégiánk. Az érdekelt felek kevesebb, egyszerűbb eljárást kell, hogy betartsanak, megtanuljanak, a vezetők pedig világosabb szabályokkal és eszközökkel bánhatnak. A program identitása, a brand is nagyon fontos, de a nevek és a logók nem diktálhatják a politikát. Először legyen rendben a szakpolitika, és majd utána döntsünk a névről. Végül az oktatással kapcsolatban szeretném támékoztatni önöket, hogy szeretnénk egy új pénzügyi eszközt létrehozni az új program értelmében, az új program keretén belül. Mostanában a fiatalok, akik master tanulmányokat folytatnak, gyakran nem kapnak a mobilitásra pénzügyi támogatást. Csak nagyon kevés ország teszi lehetővé ezen diákok számára, hogy kölcsönt vegyenek fel, és más országban tanuljanak túl drága lenne az Európai Unió számára a hagyományos ösztöndíjakat finanszírozni a master hallgatók számára, ahogy azt az Erasmus alatt, vagy keretén belül tesszük ezt. A szakadékot egy garancia rendszerrel szeretném áthidalni, amit az EIB, az EBB segítségével finanszíroznánk és támogatnánk a nemzeti bankokat, hogy a master hallgatók számára kölcsönöket adjanak arra, hogy ösztöndíjat vegyenek fel, és kint külföldön tanuljanak. Ennek az Európai Unió költségvetésére nem lenne óriási kihatása, de persze azt is szeretném hangsúlyozni, hogy ez a garancia rendszer kiegészítő lehet a jelenlegi mobilitásra adott ösztöndíjaink mellett. A finanszírozást és az erőfeszítéseinket, hogy egyszerűsítsük az eljárásokat összhangba hoztuk a Sure Bizottság, a E-Parlament szakbizottsága véleményével. Most hadd szóljak pár szót a kultúráról. Persze, beszéltünk és gondolkoztunk a kultúra jövőjéről és a média program jövőjéről. Hadd biztosítsam önöket ismét, hogy mind a kettőt szeretném fejleszteni, mindegyiknek az autonómiáját és a megfelelő forrásait szeretném biztosítani. Emélyült vitát folytattunk ezen programok értékéről, és köszönöm ezúton is önöknek a támogatást. Gondolkodásunkban arra is összpontosítottunk, hogy hogyan lehet legjobban támogatni a kulturális és kreatív ágazatokat. Szerintem ez a legjobb módja annak, hogy a 2020-as stratégiába bevezessük a kultúrát is, és a legjobb módja annak, hogy több finanszírozást találjunk a kultúrára. A kulturális és kreatív ágazatok az Európai Unió GDP-jének 4,5%-át adják, de szerintem jobban is tudnának teljesíteni. Strukturális problémákkal néznek szembe ezek az ágazatok, amikre európai választ kell adni. Egy széttöredezett piacban működnek és alulfinanszírozottak. Számos akadály nehezíti a finanszírozáshoz való hozzáférésüket. Az, hogy az ő tőkéjük, tudásuk ilyen megfoghatatlan jellegű, az, hogy az egyes termékek sikere, kereskedelmi sikere bizonyattalan, illetve a bankok sem értenek a kulturális projektek értékeléséhez. Itt tud az Európai Unió hozzáadott értéket teremteni. Már vizsgáltam a pénzügyi eszközöket, amelyekkel a kulturális és kreatív ágazatokat támogatni lehetne. Az a lényeg, hogy garanciákat kellene biztosítanunk a bankok számára, és ezek a bankok részben lefednék azokat a kölcsönöket, amelyek utána ezek az ágazatok felvesznek a bankoktól. Mi, miért hiszek ebben az ötletben, ebben a gondolatban? Azért, mert a KKV-k számára az olyan garanciák, amelyek például a szellemi tulajdonjogot védik, rendkívül fontosak, és nem szabad, hogy terhet jelentsenek, ebben támogatni kell őket. Aztán nagyon fontos az is, hogy a pénzért cserébe értéket biztosítsunk, növeljük az Európai Unió támogatását, aztán az is nagyon fontos, hogy a szakértelmet néhány tagállamból az egész Európai Unióra kiterjesszük. Végül, hadd szóljak pár szót a sportról is. Továbbra is úgy gondolom, hogy a sportnak megvan a helye az Európai Uniós költségvetésben. Ez a célom, hogy saját külön helye legyen a költségvetésben. Mindegyen tisztában vagyunk azzal, hogy milyen pénzügyi nyomás van az Európai Uniós cselekvéseken, de ezek és ezek a nyomások egyre nem tűntek el, de továbbra is úgy gondolom, hogy fontos, hogy legyen egy olyan sportprogram, ami a sport előtt álló európai kihívásokra felel, és előmozdítja a sport szociális és oktatási funkcióit. Ma inkább, mint valaha a sport kormányzást meg kellene reformálni. Meggyőződésem, hogy az Európai Unió nagyon hasznos szerepet tud játszani, támogatva a szövetségeket abban, hogy nagyobb átláthatóságot teremtenek a munkájukban. Az év folyamán konferenciát fogunk szervezni, ami megvizsgálja a sport ügynökök kérdését folytatódik az az élénk vita is, ami ebben a parlamentben kezdődött, illetve az Európai Bizottság közleményének is az egyik folytatólagos lépése. Az illegális fogadás, a korrupció egyéb formája a sportban ítélendőek, ezek globális problémák, úgyhogy koordinációra van szükség ezeken a területeken, Európai Uniós és globális szinten. Kedves kollégák, szükségünk van az önök támogatására, hogy ezt elérjük. Nagyon kemény csatákat kell majd megvégnünk, nem csak az intézmények között, hanem a médiával is, és más egyéb érdekelt felekkel, akiknek különböző háttér és rejtett érdekeik vannak. Az oktatás és a kultúra megérdemli azt, hogy megfelelő finanszírozást kapjon az Európai Uniós költségvetésből, hiszen nagyon sok előnyt jelentenek alacsony költséggel több millió európai számára. Ha hiszünk a politikai prioritásainkban, és ebben egyet tudunk érteni, akkor dolgozzunk együtt egy olyan költségvetésen, amely új lehetőségeket nyit meg az emberek előtt, hogy kiteljesítsék magukat a jövőben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Thank you, I was very attentive. Nagyon figyeltem, és azt hiszem az üzenetet is sikerült meghallanom. Egy program. Csak hogy tudják, hogy hallottuk, egy program egy programot mondott, nem oktatási, képzési és fiatalságra vonatkozó programok, hanem egy program. Ez nagyon világos, éppen azt akarjuk elkerülni. Másfél évvel ezelőtt mi, de most hátulról jön ez. Hát ezt most nem egyedül kell megvitatnom, hanem nagyon sok kérdés lesz. Nekem is nagyon sok kérdésem van, és 10, 11, sőt, még több felszólalási kérelem érkezett. Jaj, jaj, még. Most elég. Most arra kérek mindenkit, hogy legyenek nagyon tömörek, ne kommentálják, kommentálják az elhangzottakat, úgyhogy én is visszatartom a véleményeket, véleményemet, tehát Padi asszony és mindenki maximum két percet kap. Köszönöm szépen. Két percre fogom korlátozni magamat, mert utána az ITRE bizottságba kell távoznom, ahol az új munkahelyekkel kapcsolatos képességekkel kapcsolatos vita fog sorra kerülni. Köszönöm szépen biztos asszonynak a fejtegetéseit. Ahogy elnök asszony már mondta, nagyon sok kérdés van, ugyanakkor bizakodó vagyok, hogy mindezeket meg fogja tudni válaszolni a biztos asszony. Én szeretném tudni, Eh, hogy mi lesz ennek a vitának az eredménye. Elnök, köszönöm szépen, tájékoztasson majd minket a koordinátorok üléséről. Heinz Kuriája következő hozzászólás. Legi, a di intervenire. Csak nagyon röviden, mert más kollégák is szeretnének hozzászólni a témához. Én most nem a költségvetésről szólnék, hiszen arra majd a következő napi rendi pont keretében sor fog kerülni. Eh, hanem azt szeretném elmondani, hogy biztos asszony egy hatalmas harcot folytat, hogy a legjobb eredményeket érje el, ugyanakkor szeretnék bizonyos dolgokat pontosabban tudni. Tehát egyetlen egy programunk lenne a mobilitás, az oktatás támogatására és a kulturális programokra. Aztán lenne a média program, és egy negyedik program a sportra. Vagy pedig ehelyett az előbb említett három program valamelyikébe integrálnák a sport területét. Tehát lesz -e ezzel kapcsolatos közlemény, az egyes programokkal kapcsolatos bizottsági közlemény, ami kitűzi a programoknak a kereteit, és hogyha lesz egy ilyen közlemény, akkor azt szeretném tudni, hogy mikor számíthatunk erre hogy világosak legyek, és ne tegyük fel ugyanazt a kérdést többször, minket biztos az, hogy már előzetesen értesített arról, hogy 29-e után hivatalosan milyen információkat fognak megadni nekünk, nevezetesen a bizottságnak a javaslatait az új programozási időszakra vonatkozóan. Ezt tehát hivatalosan megkapjuk. És biztos asszony azt is elmagyarázta, hogy már most már van egy oktatási és kulturális program, benne van a kultúra és a média területe, és remélhetőleg lesz egy sportra vonatkozó program is. Tehát akárhogy is van, hogy most világosan lássuk, hogy mi a helyzet, és ne tegyünk fel erre vonatkozóan újra és újra kérdéseket. A bizottságnak a tulajdonképpen javaslata, a bizottságnak a 29. döntését követően ö, ö, kerül nyilvánosságra, és kapjuk meg, azt meg, módosíthatjuk. A kérdés az, hogy mit fogunk tudni még akkor módosítani. Most pedig Bagó Zoltáni a szó. Köszönöm a szót, elnök asszony. Tisztelt biztos asszony, én is nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat, meg itt lenni és önt itt látni. Kettő nagyon rövid kérdésem lenne. Az egyik, hogy mit gondol, hogyan lehet a fogyatékossággal élő gyermekeknek a korai lemorzsolódását legalább az átlaghoz közelíteni, és ebben különös tekintettel a siket gyerekekre milyen szerepet szán a jelnyelveknek a használatának, ugyanis a Siketek Európai Szövetségének az állásfoglalása, ami itt van az asztalomon, ez szerint a jelnyelv használatával lehet a siket gyermekek integrációját a leghatékonyabban elérni. A második kérdésem pedig szintén ezekhez a, pro a programokhoz kapcsolódó, nevezetesen itt a bizottságban is többször felmerült a sport Erasmusnak a kérdésköre. Lát-e reális lehetőséget arra, hogy ezzel a bizottság majd foglalkozni fog? Köszönöm. Gracias, presidenta. Gracias, comisaria. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, biztos asszony. Meglepett, hogy a sportról is beszélt. Hogyha nem értettem félre, akkor igazából azt mondhatta, hogy lehetséges, hogy a sport a, az egészségre szánt költségvetés kárára kaphatna finanszírozást mindkét területen meg kell takarítani, de talán azért így esetleg maradhat valami a sportra. Az Erasmus programokkal kapcsolatban pedig én remélem, hogy ezeket ki lehetne terjeszteni. Véleményem szerint az Erasmus többet tett nagyon sok európai számára, mint egy csomó szerződés. A szocialisták és a liberálisok frakciója szeretnénk egy sportra is egy Erasmus típusú kísérleti projektet beindítani. És végül a mobilitási programról volt Fran- Spanyolországban és más országokban is egy úgynevezett felháborodott fiatalok által indított mozgalom, akik nem kapnak munkát. Bár elvégezték az egyetemi tanulmányaikat, kaptak diplomát, és mégis munkanélküliek. Talán az egyetemi tanulmányokat össze kéne hangolni a piaci ö, hiányokkal, hogy a piacnak mire van szükség, a gazdaságnak mire van szükség. Tehát ez egy kérdés. Aztán a nyelvtanulás. A mobilitásról beszélni az egy dolog, de nem mindenki tud angolul. Lehet, hogy van, aki Görögországban, Németországban szeretne menni, de nem ismeri a nyelvet, pedig Hát persze tudná, vagy kéne tudniuk. Úgyhogy úgy gondolom, hogy valamilyen ösztönző, egy kis elősegítő erő a nyelvtanításra nagyon fontos lenne. Ja, ich habe auch äh, zu Köszönöm szépen én is az oktatásra és ifjúságra vonatkozó egyetlen programmal kapcsolatban szólnék hozzá. Hogyan kívánják biztosítani, hogy mindent összesíteni lehet egy programban, és így egy sikeres, jól bevált programok, eh, program jön létre, ami a múltbeli jól bevált programokat helyettesíteni tudja. Tehát hogyan fog ez konkrétan kinézni, és a programon belül lesznek alprogramok esetleg, hogy fog kinézni a struktúrája ennek az egységes támogatásnak, hogyha bizonyos országokban egészen célirányosan különböző igényeket szeretnénk kielégíteni ezekkel a programokkal, különösen ami a szakmai képzés támogatását illeti. Például a Leonardo da Vinci program keretében nagyon jó eredményeket értünk el, vagy az Erasmus és Comenius program keretében is. Tehát hogyan lehet ezek az új program, egy összesített program keretében a mobilitást hasonlóképpen jól támogatni. Egy másik kérdés, hogyan fogják tudni biztosítani, hogyha egyetlen egy program lesz, és abban öntünk össze minden, akkor ezt nem arra fogják használni, hogy az egyre inkább elapadó pénzügyi eszközöket egyetlen programból hívják le, és hogyan fogja biztosítani azt, hogy a oktatás képzés területén a jövőbeni fejlődés sokkal nagyobb szerepet játszik, és erre orientálódnak ezek a programok, és hogyan fogják tudni az európai munkaerőpiacnak az igényeit kielégíteni ezek a programok. Köszönöm, és utolsó hozzászólóként ebben a körben Trüppel alelnök asszony. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném hangsúlyozni, hogy Vasziliu biztos azon célját, hogy a oktatás és kulturális programoknak a pénzeszközeit, ezeket megnövelje. Ezteket a célokat én osztom, támogatni tudom. Az Európa 2020-as stratégiának tulajdonképpen ez egy deklarált célja is, többet akarunk a kutatásfejlesztésre, a kulturális sokszínűségre, az oktatásra költeni e stratégia szerint. Az előttem szólóknak már lehetősége volt kérdéseket feltenni, és én is ebbe az irányba mennék, hogyha taktikus okokból esetleg meg tudjuk mérni a biztosok kollégumák többségét arra, hogy ezt az ernyő funkcióját a programnak megváltoztassuk, és a jelenlegi nehéz időkben jobb helyzetbe hozzunk eddig rossz helyzetben lévő programokat, akkor én szívesen meghallgatnám ezzel kapcsolatban a ön elképzeléseit a jövőbeni stratégiáról, tehát hogyan fogjuk tudni ezt a hátrányosabb programoknak a támogatását a jövőben jobban biztosítani, hogyha erről nem fog tudni meggyőzni minket, az nehéz helyzetet fog okozni. Elnök, parancsoljon, biztos asszony. So. Nos, engedjék meg, hogy az eljárásról beszéljek, ami követni fogunk. Tehát, ahogy mondtam, a több éves kénzügyi keretet el fogjuk fogadni a hónap végén, ez fog ugye meghatározni a költségvetést különböző címek alatt, ennyi lesz az oktatásra, ennyi a kultúrára, stb. Ezután fogunk dönteni, és véglegesíteni a programjaink architektúráját. Ezt körülbelül október-novemberben fogjuk elvégezni. És csak ekkor alakul ki majd a javaslataink architektúrája, akkor fogjuk csak ezeket elfogadni. Számunkra jó, hogyha tudjuk, hogy mi a költségvetés, ami a rendelkezésünkre áll, és csak ezután fogjuk a programokat kidolgozni. A következő választási lehetőség állt előttem. Minden oldalról az a kérés érkezik felénk, hogy egyszerűsítsünk. Csökkentsük az adminisztratív terheket, hozzunk létre szinergiákat a különböző pénzügyi eszközök között az EU-n belül. Hogyha ezt megtesszük, akkor biztos vagyok benne. Hát persze nem lehetek biztos benne, de hiszek abban, azon megbeszélések alapján, amiket eddig folytattam, hogy programjainkra megnövekedett finanszírozási lehetőségeket fogunk kapni, és ez a prioritás. Hiszen a kedvezményezeti csoportok közül, akik a mobilitási programjainkban részt vesznek, egyik sem fog szenvedni, egyik sem kerül hátrányba, hanem mindegyik megtarthatja a mobilitását. Legyen szó önkéntesekről, vagy a külföldiekkel együttműködő fiatalokról, ö, oktatókról, diákokról, mind megtartják a jogukat, a jelenleg is meglévő jogukat a mobilitásra, és a lehetőségeik is maradnak. Az a célom, hogy azt mondjuk, hogy jó, egy oldalról az adminisztratív terheket csökkentjük, és azt is tudjuk a tanulmányokból, hogy vannak olyan programok, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy igazi hatásuk legyen, vagy vannak olyanok, amelyek nem mutatták meg azt, hogy olyan hozzáadott értékük lenne, amit vártunk tőlük. Úgyhogy megpróbálom azt megvizsgálni, hogy mindez hogy tudom egyszerűbb, hatékonyabb módon elérni. Úgy, hogy ráadásul láthatóbbak is legyenek közben a programjaink. Ez a volt tehát az előttem lévő választási lehetőség, és így dönt, így választottam. Azt még nem döntöttem el, hogy hogyan fogom a programot elnevezni, vagy hogyan fogom azt kialakítani, de ez a mögöttes filozófia. Persze, ahogy Doris is mondta, egy program lesz az oktatásra, képzésre és a fiatalságra, de ez alatt különböző ágak lesznek az oktatók számára, a diákok számára, a professzorok számára, az önkéntesek számára, stb. És figyelembe fogjuk venni ezen programok nemzetközi aspektusát is. Hiszen most már ott van az Erasmus Mundus, ez egy külön dolog, de szeretnénk ezt is beépíteni a mi programunkba. Aztán lesz egy keretprogram a kultúra számára, de külön ágakkal a kultúra, a média számára, és hogyha van még fennmaradó pénzünk, akkor a kulturális és kreatív iparágaknak is lesz egy külön ága. De hadd ismételjem el, a kultúra program és a média program, az autonómia, autonómiát fognak élvezni a saját költségvetésükkel. És persze az a célom, és az volt az érvem, amit Lewandowski úrnak és az elnök úrnak is elmondtam, hogy utána legyenek külön program. Nem a, a sportra. Nem akarjuk, hogy ez feltétlenül nagyon nagy program legyen, de azt akarjuk, hogy legyen külön. Ennek sem, lehetnek olyan dolgok, amiknek semmilyen köze a kultúrához vagy az oktatáshoz, lehet, hogy mondjuk a duális képzésnek lesz, a kettős képzésnek lesz köze, de, de van az sportnak olyan aspektusa, aminek igazából az oktatáshoz nincs köze. Ezért azt mondtam, hogy egy nagyon hasznos programot ne áldozzunk föl azért, hogy néhány milliót gyakorlatilag az Európai Unió át költségvetéséhez képest apró pénzt ne használjunk fel erre, és elvesztegessünk egy nagyszerű lehetőséget ennek a remek programnak a végrehajtására. A fogyatékossággal élő gyerekekre vonatkozó kérdés konkrét kérdés. Nagyon fontos az, hogy minden gyermeknek egyforma lehetőségei, egyforma esélyei legyenek. És amikor az esélyegyenlőségről beszélek, akkor minden gyermekről beszélek. Függetlenül attól, hogy fizikai vagy mentális fogyatékossággal él, vagy aki nagyon hátrányos társadalmi, gazdasági háttérből érkezik, vagy aki esetleg bevándorlók gyermeke. Minden gyermek egyformán fontos és egyforma uh, E, egyenlő esélyeket akarunk nekik. A külön programunk a gyermekek, a fogyatékossággal élő gyermekek számára nincsen, hiszen ez a nemzeti oktatási programoknak a része, a nemzeti kormányok feladata, de mi is szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy különös és jelentős figyelmet kell fordítanunk ezekre a gyermekekre is. Aztán, amikor a, a, foglal, a munkanélküliségről beszélünk. Például a fiatal diplomások munkanélkülisége még ma is, amikor már annyi millió, 5 millió fiatalnak nincs munkája, még mindig nagyon sok a betöltetlen állás, amelyet nem tudunk betölteni azért, mert nincsenek olyan emberek, akik a megfelelő készségekkel rendelkeznének. Ezek transzverszális készségek, például a nyelvtanulás, erről is beszéltünk vagy csapatmunka, vagy döntéshozata, vagy alkalmazkodó készség. Lehet, hogy valaki tanul egy témát, de akkor utána egy másik területen kell dolgoznia, ehhez képesnek kell lenni az embernek ezt arra, hogy alkalmazkodjon, hogy újat tanuljon. Ez egy nagyon fontos transzverzális készség. A transzverzális készségekre van szükségük a fiataloknak, a kisgyerekeknek, és ezt a mobilitásból kaphatják meg. Ezért akarjuk a mobilitást ennyire hangsúlyozni, és ezért kérjük azt, hogy a tagállamok építsék le a mobilitás előtt álló akadályokat. Például a kölcsönök, vagy az ösztöndíjak átvitele, ez egy ilyen akadály lehet, vagy a kreditek el nem ismerése is akadályt jelent. Hát ezeket le kell bontani. És egy nemrégi tanácsi ülésen elfogadtunk egy olyan határozatot, mely szerint egy éves scoreboardot fogunk létrehozni a mobilitás tekintetében. Minden tagállamot megkérdezünk a mobilitási adatokról, és akkor utána megkérdezhetjük, hogy bizonyos országok miért nem tudták növelni a fiatalok mobilitását. Így ki fog derülni az, hogy milyen akadályok léteznek, és megpróbálunk segíteni a tagállamoknak abban, hogy ezeket lebontsák a fiatalok útjában lévő akadályokat eltüntessék. Hát azt hiszem, hogy ennyi. Okay. Perhaps we can get Akkor talán meghallgathatunk másokat. Lókegár úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Sok mindent szerettem volna érinteni, de már válaszoltak is előző előjáróban rá, úgyhogy egy rövid kérdésem maradt. Nagyon fontos a vízió, és jónak tartom a gondolatot magát is. Az út is helyes. A biztos asszony joggal mondja azt, hogy az emberek mégsem elégedettek a meglévő programokkal. Észszerű lenne hogyha egyfajta biztosítékot adnánk, vagy egy olyan érzést, hogy legalább valaki a biztosok körében kiáll emellett, és adatokat tud szolgáltatni majd arról például, ha mi a sportprogramokkal lesz majd. Egyet tudunk természetesen érteni azzal, hogy fontos, hogy a, a program önjáró legyen. Talán tudna szólni néhány szót arról, hogy a biztosok tanácsában mi a helyzet. Köszönöm szépen, Ébert asszony. Ja, vielen Dank, äh, Frau Kommissarin. Köszönöm szépen, biztos asszony, köszönöm a bevezetőjét is. A korábbi vitában, amit a szakbizottságban folytattunk, már akkor tapasztalhatta, hogy kulturális szakbizottságként egy ilyen mindent magába foglaló programmal szemben bizony kritikusak vagyunk. Elfogadom, azt is, és bevallom, hogy nem is változott meg a véleményem a bevezetőjét követően sem, nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez jó észszerű megoldás lenne. Tehát az, hogy mindent egy kalap alá veszünk. Mert végül is itt mi az Európai Unióból kialakított márkákról beszélünk, amit nem lenne szabad minden további nélkül feladni, hiszen sok minden kapcsolódik az emberek szemében. Ehhez most a pénzügyi rendtől eltekintve konkrét kérdésem van, régóta van uh, a Use and in Action program. Ez ugye nem a, a nem hivatalos, nem formális tanulásra is uh, utal, és ezt nagyon uh, komolyan veszük. Ne csak a képzési folyamatokat, tehát a formális képzést nézzük, hanem azt is, amit a fiatalok más országok, európai országok fiataljaival együtt végeznek. Ez a program célja is, hogy egy picit és amiatt aggódunk, hogy ez a nem formális tanulás a Youth in Action programból, tehát a, a mozgásban az ifjúság teljes mértékben eltűnik. És ezt nagyon sajnálnánk, sőt nem is örülnénk neki egyáltalán. Így van. Smeklákin asszony. Köszönöm szépen biztos asszony a bevezetőjét. Az ideális világban nem lennének költségvetési megszorítások, és annyit olyan ráfordítások lennének kultúrára, oktatásra, amennyit szeretnénk. A jelenlegi gazdasági helyzetben nem lehet folyamatosan a kulturális költségvetés emelését kérni, de most úgy látjuk, hogy azt kell megnézni a karcsúsítások követ, közepete, hogy mi az, ami működik, milyen programok ba investálunk, melyek azok, amelyek eh, megfelelő értéket is hoznak, amelyek működnek. Az oktatással kapcsolatban ön is említette, a fel, kiemelte a felsőoktatást. Én azonban a továbbképzés miatt aggódom, amit a kettő között csinálnak, tehát hogy kilépnek az iskolából, de nem mennek a felsőoktatási rendszerbe. Velük mi lesz? Az a fajta párbeszéd, amely a vállalat és az oktatási szektor között van, az nagyon jó, tehát a munkahelyen való, a munka közben való len, tanulás, a tanonc, az iparos tanulónak a gondolata olyasmi, amit erősíteni kell kellene. Nagyon örülnék a médiaprogramozás miatt is. Nem tudom, hogy ezt kiterjesztik-e majd a számítástechnikai játékok, vagy a számítással kapcsolatos játékok fejlesztését is van még egy dolog a sporttal és az önkéntes szervezetekkel kapcsolatban. Mivel áfa irányelv áttekintés van jelenleg, és nagyon sok mentesség biztosítanak sportnak, kulturális tevékenységeknek. Kérdésem, hogy mentesítéseket meg fogja-e védeni ezekre a területekre vonatkozóan? Egyre többen emelik fel a kezüket, úgyhogy azt kérem mindenkitől, hogy röviden válaszoljon. Mette. Köszönöm szépen, elnök asszony. Számos kérdésem van a sporttal kapcsolatban a biztos asszonynak. Én a Libe szakbizottságnak vagyok az előadója, és a, az igazságügy és polgári jogok oldaláról is nézem a dolgot. Nagyon fontos kérdéseket említett, emelt ki a sport témában kapcsolatos konferenciát, de az Európai Bizottság úgy tűnik nem tud sokat tenni e téren. Mit, mi az elvárás egy ilyen konferenciával kapcsolatban? a másik pedig a legal betting. A FIFA most az interpol a megállapodást között, de úgy tűnik, hogy Európában ez nem olyan lényeges probléma. Vajon ön és kollégái kapcsolatban vannak ezen a szinten is, hogy európai szinten lépéseket tegyenek tehát a, a sport fogadással kapcsolatban? egészség, külügy, ilyesmi, sok minden fontos, de van egy sor olyan kérdés, amiben úgy gondolom, hogy nagyon jó nevelési programok is vannak, gyerekeket, egymással összehozni sporton keresztül, hiszen ez a konfliktusos területek szempontjából is jó megoldás lenne. A Balkán stabilitása szempontjából is fontos a sport, más országokénál ugyanúgy. Tudom, hogy korlátozott a költségvetés, de vajon nem lehet-e a más költségvetési sorokkal együttműködni, például a külügyi költségvetéssel. Gondolom ezt ön is támogatná. A következő költségvetési évre, sőt már idén is a, egy mintaprojektbe a bizottság a kezdeményezésünkre bevonta a futball szegmest, és pontosan ez a kérdésre adott választ. Pályatelli asszony. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα κυρία Βασιλείου να asszony, nagyon örülök, hogy hallhattam a sporttal és oktatással kapcsolatos nézeteit. Az elkövetkezendő időszakban arra fárok, hogy lássam e programok finanszírozásának a struktúráját is. Elmondta, hogy meg kell hozni bizonyos döntéseket, és akkor látjuk majd világosan, hogy fog kinézni a finanszírozás. Így fogjuk tudni e, elkerülni azt, hogy a program különböző részeire szét aprozódjanak a támogatások. Aztán ami a felsőoktatást illeti, hogyha jól értettem az önáltal elmondottakat, akkor az oktatás az ön számára valamilyen független dolog, aminek nincsen köze a szakmai életúthoz. Hogyan szeretné hogyan szeretné tehát az oktatás területét bizonyos tanulmányok keretében lefedni, olyan tanulmányok keretében, amelyeket nem vállalatokról készítenek. A humán eh, tudományokat hogyan fogják tudni a modernizálási programok keretében támogatni. És ami számomra éppen ennyire fontos, az a kutatás területe. A szövegében azt olvashattuk, hogy, hogy a humán tudományi kutatásnak a támogatása az számunkra kiábrándító lesz. Hogyha kutatásra gondolunk, akkor itt gyakran laborokra és különböző műszaki főiskolákra gondolnak az emberek, de nem gondolja, hogy olyan programokat kellene itt felállítani, amivel a kulturális, humán tudományokat, tehát a filológiát, a régészetet és a történelmi kutatásokat is támogatják. Jó lenne, hogyha a programok struktúrájában erre is figyelemmel lennének. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én vagyok most a 12 ember, aki ezt a kérdést föl fogja tenni. Azt kell, hogy mondjam, sok minden elhangzott, de szeretném, hogyha elmondhatnám én is, hogy köszönetet mondunk biztos asszonynak azért, hogy a támogatandó célokat itt bemutatta számunkra, és szólt a jövőbeni programokról. Fontos volt ezekről a dolgokról hallani, hiszen most kielezett gazdasági helyzetben vagyunk, és, és tudjuk, hogy sokkal fontosabb fontosabb dolgokra is kevesebb pénz jut, de hát jó látni, hogy az európai szintű kulturális programokra, amik nagyon is sikeresek voltak az elmúlt időben, és többletértéket hoztak, ezekre a jövőben is megfelelő pénzeszközt kívánnak fordítani. Értjük, hogyha a jelenlegi nehéz időkben a legfontosabbra kell koncentrálnunk itt Európában. De hát fontos a kultúra, hiszen ez az, ami a jelenlegi nehéz gazdasági helyzetből talán egyszer majd kisegít minket. A hála mellett annak is kifejezést szeretnék adni a sporttal kapcsolatban. A kolléga már szólt, hogy itt elindult ez az Erasmus sportprogram egy pilóta, pilotprojektként, kísérleti projektként, fontos lenne látni a hitelesség érdekében, hogy itt is megfelelő költségvetési eszközöket biztosítanak, elégséges költségvetési eszközöket biztosítanak a sportra. És a biztos asszony arról is szólt, hogy foglalkozni kell a sportnak az egészségügyi vonzataival, hiszen a sport ezen a területen is többletértéket biztosít Úgyhogy köszönöm szépen az előadását, a jó célokat, amiket mindenképpen támogatni tudunk, és szeretném ebben a bizottságban a munkát mindenképpen támogatni, ezeket a célokat el is tudjuk érni. Elnök Kosta asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, rövidre fogom a szót, de két kérdést mindenképpen meg kell említenem. Az egyik a formátumnak a kérdése, tehát az új keret, programkeret, amelyben Vasilió biztos asszony majd a jövőben javaslatot kíván elő terjeszteni. arra vonatkozóan, hogy a három különböző pillérbe tartozó programokat hogyan kívánja összefoglalni. A másik pedig a tartalmi prioritások kérdése. Tehát arra a politikáról van itt szó, amit érdemben folytatni fogunk. Ami az első kérdést illeti, engem nagyon érdekelne, hogy átlássam, hogyan fog ez a jövőben működni. Az innováció az akkor tud jól működni, hogyha világos keretek között működik. Ennek három feltételt kell teljesítenie. Egyrészt a különböző eszközöknek a specializációját a jövőben is meg kell őriznünk. És specializált közigazgatási technikai eszközök vannak a bizottság folyamataiban, hogyha ezek már nem ismerhetőek föl, például a különböző média eszközök, akkor az innováció nem kap megfelelő támogatást. Másodszorban. Ez vonatkozik Olaszországra is az összevonás gyakran arra, az összevonás gyakran arra használják, hogy csökkentsék a pénzügyi támogatásokat mind a kultúra, mind a képzés területén. Ezzel kapcsolatban tehát kételyek vannak. Harmadsorban pedig intézkedéseket kell tenni annak érdekében, hogy más pénzügyi forrásokat is bevonjunk. Például az Európai Beruházási Bankra gondolok. Vagy nem feltétlen pénzügyi forrásokra, hanem más forrásokra, és ez érdekes lehet az Erasmus programban részvevők számára, a vállalatok számára is. Tehát nem csak közvetlen finanszírozásra, és nem csak közvetlen ösztöndi kifizetésekre van szükség, hanem adott esetben más irányú közvetett finanszírozásakra is. Itt vannak a klaszterek. Ez egy másik kérdés már. Miért nem lehet ezek között horizontális kapcsolatokat létrehozni? miért nem lehet a kultúra és az ipar közötti kapcsolatokat kiszélesíteni? Vannak erre vonatkozó pénzeszközök is. Ugyanis fölmerül sokszor a kérdés, hogy pénzügyi eszközöket nem megfelelő célokra eh, fordítanak. Aztán szól volt itt a mobilitásról is, és a bolonyai folyamatról. Ez valahogy félbe maradt. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most most Stojanov úr, nagyon röviden. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Elnök asszony. Van egy kérdésem a biztos asszonynak, amit szeretnék is feltenni neki. Ez egy olyan kérdés, amely a kulturális termékek új pénzügyi eszközével kapcsolatos. Úgy gondolom, hogy konkrét pénzügyi eszközre van szükség a kulturális termékeknél. Szeretném, hogyha ezt tovább részleteznék. Köszönöm. Köszönöm szépen. Herceg kollega. Köszönöm szépen. Nagyon örülök én is, biztos asszony, hogy eljött hozzánk, különösen most, hogy néhány új kezdeményezésről is be tud számolni nekünk. Az idei év általában véve érdekesnek tekinthető, és döntő lesz a következő pénzügyi tervidőszakra és más politikai területeken is. Mindaz, amit ebben az évben a bizottsággal együtt végzünk, az, vagy elhatározunk, az 2020-ig fog tartani. Erről kell beszélnünk, biztos asszony, és biztos vagyok abban is, hogy nem akarja senki csökkenteni a pénzügyi forrásokat. De szeretném felhívni a figyelmet arra, amit a Zuha szakbizottság mondott hogy saját forrásokat kell keresni az Európai a Sure Szakbizottság, hogy saját forrásokat kell biztosítani, és nyilvánvalóan nagyobb költségvetést. Ez a parlamentünk kívánsága, és a bizottság a hónap végéig fogja előterjeszteni erre vonatkozó terveit. A képzési programok, programokra is nagyobb forrásokra lenne szükség. Én viszont szeretném, hogyha egy kicsit hatékonyabbak lennénk, tehát kevesebb pénzből többet érnénk el, de többször is elhangzott, hogy 2020-ig mindenkinek lehetőséget kell kapni arra, hogy külföldre mehessen, annyira mobil legyen, mert akkor mert akkor legalább 500%-kal több forrásra lenne szükségünk, nem 50-nel. Nem a mobilitás a probléma, hanem a képzés reformja. Ez lenne a válasz a válságra, és ez lenne a válasz arra a kérdésre, hogy 2020-ban is versenyképesek lennénk-e az Egyesült Államokkal szemben. Az elnök asszony mikrofonja nincs bekapcsolva. Szeretnék én is két megjegyzést tenni támogatom, hogy pénzt takarítsunk meg a közigazgatásban, hiszen mindaz, amit itt kiadunk, azt a gyakorlatban nem fogjuk tudni elkölteni sem mobilitásra, sem koméniusz támogatásra, semmire. A kérdés az az, hogy hogy akarják majd mindezt megtenni. Nem, egy, nem fognak egyetlen egy ügynökséget sem megszüntetni. Hiszen az ügynökségek azok, amelyek a közigazgatási pénzeket megkapják, nagy mennyiségben. Itt a harmadik szinten néhány hónappal ezelőtt egy csodálatos rendezvény volt, ahol a, az ügynökségek bemutatkoztak. És ez, az, ez a bemutatkozás önmagában nekünk, akik ugye e, fizetjük ezeket az ügynökségeket, tehát az, ami e, e, amit erre költöttek, mi mindent lehetett volna, mondtam is magamnak, az iskolákban konkrétan el, e, elérni. Hol akarnak a közigazgatásban pénzt megtakarítani. Ez az egyik. A másik a Súre bizottságra utalt. A Súre szakbizottságban határozottan az áll, hogy a jelenlegi programokat meg szeretnék tartani mostani formájukban. A harmadik dolog. Én is úgy gondolom, hogy nagyon nehéz lesz a nem formális képzést a közös projektben elhelyezni. Nagyon sok probléma adódik majd abból, hogyha ezt elfogadnánk legalábbis kifelé nem tudnánk eladni ezt a gondolatot. Kész vagyok arra, hogy mindent lehetővé tegyünk azért, hogy mindent lehetőt megtegyünk azért, hogy több pénzünk legyen, de a végén már nem fogjuk azt látni, hogy mi hova megy, mert minden egy nagy kalapba kerül. És akkor már elvesztem a bizalmam is. E, ezt, nem, ezt viszont nem szabad megengedjük. Azt kell tudnunk, hogy mennyi pénzt mire köldünk, mennyi az, amit erre, arra, meg amarra terveztek. Soha nem értettem egyébként azt meg, hogy az életen átartó tanulási programot, épp most ugye bevezettük, én voltam az előadója is mellesleg, és akkor most egyszer csak ezt a az esernyő programot, vagy átfogó programot, teljesen mindegy, hogy hívjuk életen át tartó tanulásnak, vagy az ifjúság nevelésének, most akkor ezzel mit csinálunk? A kérdés az az, hogy hogyan lehet ezen belül horizontális együttműködéseket megvalósítani. Ezt meg lehet valósítani, és az, Alpen, az Alpok programmal is meg lehet mindezt tenni, ha akarjuk. Persze kész vagyok erre, és szívesen hiszek önnek és munkatársainak, hogy az új programban majd minden lehetséges, de még nem győztek meg. Dicséret éri természetesen önöket azt, hogy az EIB tehát a, a központi bankot, a beru, a beru, az Európai Beruházási Bankot bevonják a master, mestertanulmányok finanszírozásába. Nyilvánvalóan nagyon fontos, hogy egy kicsit meg kell emelni ennek a forrásait, és biztos vagyok abban, hogy a, az EBB-n keresztüli út, kiváló út. Az Erasmus Mundus is e- bekerülhetne az életen át tartó tanulás alá, hiszen az, a, az Erasmus Mundusban is még élek, hogyha tanulok. Úgyhogy mindent Szere, remélem, hogy mindent feljegyeztek, de örülnék, hogyha néhány zárószót még mondana biztos asszony. Let me uh, once again, because I think there was a... Azt hiszem félreértés volt. Vagy, hát ugye az is igaz, hogy néha fixálunk gondolatainkban egy-egy dologra, és akkor nem igazából halljuk meg a másik oldalt. Azt én soha nem mondtam, hogy egy programba össze akarjuk vonni a kultúrát és a többivel. De mintha valaki ezt mondta volna, nem. Az a tény, hogy van egy keretprogramunk, az nem jelenti azt, hogy a kultúra és a média most egy adminisztráció, egy költségvetés alá kerülne. Nem. Ez két független egységként marad meg. És azt is ugye mondtam, hogy ha sikerül több forrást biztosítanom, vagy szerezni, akkor a kulturális és kreatív ágazatok számára további forrásokat biztosítunk. Stojanovra a CC-kel kapcsolatban ez egy garancia alap lesz. Hitelekre, amelyet a bankok a cci kre biztosítanak, például az Európai Beruházás Bank, ami garanciánk mellett bukás esetére, mert nagyon nehéz, mint mondtam, hitelekhez hozzáférni e téren de nem akarjuk sem a kultúrát, sem a médiát ezzel károsítani. Az a benyomásom, persze nem lehetek sohasem biztos, de a testbeszéd önmagáért beszél néha. Mm. De én ön mellett ültem, nem is láthatta. Na jó, de mégis, akkor, amikor szemben kell, hogy üljek a költségvetési tárgyalópartnereimmel, akkor például látom az elején azt mondom, hogy sport, hűvösek maradnak. Miért van erre szükség? Az oda tartozhat az oktatás kultúra alá. Aztán fokozatosan lehet látni, hogy változik a hozzáállásuk. Nem, nem mondhatom biztosra, hogy rábeszélném őket bármire, de optimistább vagyok most, mint egy hónappal ezelőtt. Hadd mondjam akkor így és akkor önöknek is megvan ebben, meg lesz ebben a maga szerepe. Az oktatási célok. Mint mondtam, az oktatás eh, képzés és ifjúság célkitűzéseim nem az, hogy ugyanazzal a pénzzel ugyanazokat az akciókat végezzük el, nem. Az egyszerűsítés eh, és eh, az administratív terhek csökkentésének szándéka pontosan azt a célt szolgálja, hogy megmutassuk, hogy mi a magunk területén megtesszük azokat az erőfeszítéseket, amelyekkel az oktatásra és képzésre és ifjúságra több forrás lehet biztosítani. És megint optimista vagyok. Már csak két hét van ö, hátra, és bizonyosságot kell, hogy kapjunk. Jó. Aztán volt egy olyan megjegyzés, hogy látnunk kell, a, valahogy át kell hidalni a középszintű oktatás és az egyetem között lévőket. Azt hiszem Clark asszony említette. Természetesen a szakképzés az egyik lehetőség, és a mobilitás programokkal a ösztöndíjasok és szakmunkás tanulók számára egy második lehetőséget biztosunk, biztosítunk. De természetesen meg kell nézzük, hogy hogyan lehet leginkább segíteni azt, hogy áthidaljuk az egyetemek és a munka közti kvázi szakadékot, mert ez most valóban probléma. Túl sok diák egyetemi végzettsége munkanélküli lesz. Nem az a cél, hogy felváltsuk azt, amit ők szeretnének tanulni azzal, amit mi akarunk, hogy tanuljanak. Nem, a mi feladatunk, hogy jobb információt adjunk, hogy akkor, amikor megkezdik tanulmányaikat, akkor megfelelően tájékozott háttérrel válasszanak, és természetesen a tanulmányokat követően pedig ki kell egészítsük tudásukat gyakorlati tapasztalattal és transzverzális készségekkel. Úgy gondolom, hogy a tanulmányok folytatása alapvető az egyik legalapvetőbb kérdés. A humán tudományokat egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni. Ha valaki humán tanulmányokat folytat, az nem lehet, hogy utána ne kapjon munkát. A humán eh, irányultságú tanulmányok eh, alapot kell, hogy eh, képezzenek. És mindaz, amit egyetemeken, főiskolákon tanulnak a diákok, azt ki kell majd tudni egészíteni más szükséges elemekkel. Mindezt úgy tudjuk elérni, hogyha képzési helyeket biztosítunk külföldön, a mobilitással, nyelvtanulással, és mindazzal, amit önök is említettek. Talán kiegészíteném még azzal, hogy a kutatások számára kialakított programok, mint a Marie Curie program, rendkívül sikeres program, és nem csak természettudományokra korlátozódik, ez egy téves elképzelés vagy felfogás. Talán ebből a téves értelmezésből indulnak ki. Az tény és való, hogy nem sok diák pályázott humántanulmányok terén, de a Marie Curie program minden tudományos szakterület számára nyitva áll. Lehet, hogy ezt nagyobb körben kellene nyilvánosságra hozni mindenki számára, akit a kutatás érdekel végig kell gondolni, hogy megfelelő tájékoztatás adjunk az embereknek, hogy mi az, ami érvényben van, és mi az, ami nem. Aztán az egyetemek, főiskolák eh, modernizálása. Ez nagyon nehéz feladat, viszont csak akkor lehetséges, hogyha jó az együttműködés a tagállamok, az Európai Unió tagállamai és Brüsszel között. Alapvető politika, szakpolitikákról hozunk döntéseket és ezeket aztán alkalmazni kell adott esetben módosításokat is kell végrehajtanunk. De az nem jó, hogyha minden egyes ország egyedül alakítja ki például a felsőoktatását. Az alapvető politikai irányokat kell meghatároznunk a jövő számára, ahogy az előbb említettem. a modernizálás, a főiskolák, egyetemek modernizálásának a kérdését októberben fogjuk megtárgyalni. Biztos vagyok abban, hogy ez egy nagyon jó téma, minden ország számára fontos. Meg kell nézzük, hogy mi az, ami jól működik az országokban, milyen eredmények vannak, és mi az, ami adott esetben nem működik. De ezt csak akkor tehetjük meg, hogyha összehasonlítjuk a különböző rendszereket kérdés tovább. Volt egy kérdés az áfával kapcsolatban. Mint tudjuk, az áfa nemzeti hatáskör. Brüsszelből nem diktálhatunk a tagállamoknak arra vonatkozóan, hogy az áfa politikájukat hogyan alakítsák. Tudom például, hogy ez nagyon nagy erővel felmerült kérdés volt a a materiális és a virtuális könyvek eh, kapcsán. Franciaország például csökkentett áfát szeretne, de meg vannak néhány országok, van más ország is Francián kívül is, amely eh, csökkentett áfát számít fel az online könyvekre, de amely megengedte, az csak Franciaország volt. És mégis eh, egy, azt mondjuk, hogy az áfaszabályok meg változtatásához egyhangú döntésre lenne szükség. Ezt az egyhangú döntést pedig nagyon nehéz elérni, és ugyanez vonatkozik minden olyan mentességekre, amelyekről például az orsz- bizonyos országok döntenek a sportszervezetek vagy sportegyesületekkel kapcsolatban. Attól tartok, hogy az egyhangú döntés ilyen kérdésekben nem lesz egyszerű. Hangsúlyoznom kell azonban még egy dolgot. Ha szinergiákról beszélünk, akkor az életen át tartó tanulási program szinergiája, a szociális alap és a region és fejlesztési alap szinergiájáról beszélünk. Tudjuk, hogy ezek a strukturális alapok rendkívül sok pénzt eh, költenek, és mi vagyunk az egyetlen terület, oktatás, kultúra, ahol elegendő a kereslet is a rendelkezésekre álló forrásokkal szemben, de soha nem volt eddig még koordinált szakpolitika a, D, a DG, DG régió, EMP és ö, ö, oktatás között. Pedig én úgy gondolom, hogy kell, hogy legyen egy olyan bizottság, amely eldönti azt, hogy hogyan koordináljuk a három szakpolitikai területet, hogy mindannyian egy irányba húzzunk, hogyha az a cél, hogy a, a 2020-as célokat valósítsuk meg, akkor egyesítsük erőinket, hogy elérhessük valóban ezt, ezeket a célokat. Ezt nagyon fontosnak tartom. Adminisztráció volt még az én kérdésem. I think I, I already... Igen, de hát már szóltam erről, hogyha jelentős kereslet jelentkezik a tagállamok részéről, hogy csökkentsék az adminisztrációt, hogy csökkentsék a back-office költségeket, hogy láthatóbbá, egyszerűbbé tegyük, akkor ezeket nem hagyhatom, ezeket a kéréseket figyelmen kívül. és mivel én is függök tőlük a források miatt, biztosítanom kell, hogy a kéréseknek eleget is teszek. Vannak olyan országok, mint például az önök országa valóban, Németország, Olaszország, ahol három különböző ügynökség is van, amiket mi fizetünk, és nem tudják, nem tudja az egyik, mit csinál a másik. Firenzében jártam. volt egy nagy program, és azt hittem, hogy az ügynökség minden jól végzi a munkáját, de aztán azt mondták, hogy nem, a másik ügynökségnek is meg kell adni a lehetőséget, hogy ezen a rendezvényen felfog, felszólaljon, mert nem tudnak róla. Szóval a jelenlegi rendszer nem igazán átlátható. Meg kell próbálni gazdaságosan működni jobb, jobban, hatékonyabban működtetni a, az igazgatási rendszerünket, és láthatóbban, sokkal jobban látható lesz a munkájuk is, hogyha ezeket a dolgokat megvalósítjuk. Mit mondott a kollégina a sorokból? A nem formális oktatás még kimaradt. Így van. A nem hivatalos és hivatalos tanulás prioritás. Nem lehet megfosztani a fialatok, fiatalokat mobilitási programjaiktól és az informális és formális tanulástól. Ennek bizonyítékaként elmondom, hogy hamarosan elfogadunk egy alányá, ajánlást, amelyel érvényesíthetik, validáltathatják az informális és formális tanulmányaikat, és az úgynevezett Európasszal a nem iskolai oktatást és a formális és nem tehát hivatalos és nem hivatalos oktatást is érvényesíthetik. Nekem volt még két eh, kérdésem, de aztán át kell adjam a, a szót. De jó, Boszkó asszony. Nem kaptam választ. Az illegális fogadás és a tervek. És van még egy megjegyzésem. Pákasszony, ugye az utcai focit említette, de én nem erről beszéltem én a, a nyílt ö, labdarúgó iskolákról beszéltem, amely teljesen más szervezet, a, jó, más szervezet, de ugyanazt csinálják. Nos, tehát amit említett a sportügynökök, az illegális fogadás, ezek nagyon komoly és sokoldalú problémák. Nem mondhatom azt, hogy egy konferencia szervezésével majd ezeket a problémákat megoldjuk. Nem. De legalább többet fogunk tudni a problémáról és annak a jellegzetességeiről. És persze ebben együtt kell működnünk az Európa Tanácssal, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, az UEFA-val. Egyesíteni kell az erőinket, mert mindegyiknek van valamilyen információja. Ezt össze kell gyűjtenünk, és megvizsgálni azt, hogy hogyan tudunk legjobban megoldást találni ezekre a problémákra. Ezt nem fogjuk egy konferenciával vagy egy év alatt megoldani, időre van szükség. Az illegális fogadás például, Bánia biztos is egy kezdeményezést ö, indított el az online fogadással A Malmström asszony szintén a korrupcióval kapcsolatos kezdeményezésébe bevette az én kérésemre a sportot is. Korrupció a sportban. Láthatják, hogy azáltal, hogy a sport problémák más főigazgatóságok munkájában, más kezdeményezésekben is megjelennek, így jobban együtt tudunk működni, jobban, hatékonyabban tudunk fellépni a problémák ellen. Az a kezdeményezés, amelyet ön említett, a sport és az egészség tekintetében rendkívül fontos. És éppen ezért a szolgálataim elkezdték együttműködni Dáli biztos úr szolgálataival, hogy megvizsgáljuk, hogy a sportot hogyan tudjuk előmozdítani annak érdekében, hogy egészségesebbek legyenek a gyerekek az iskolában. Tehát még az Európai Bizottságon belül is partnerséget kell kialakítani. Azokat egy biztos eszközeit fel tudjuk használni arra, hogy egy másik biztos céljait segítsük vele, és az oda-vissza működik össze kell tenni, amink van, és így jobb eredményeket tudunk elérni. Drupal asszony röviden, és aztán nagyon röviden még egy képviselő. Csak egy politikai megjegyzést akartam a túl sok ügynökség ástruktúrálását témájához. Tagállami szinten. Én úgy gondolom, hogy ha ez hozzájárulhat a jobb átláthatósághoz, az administratív terhek csökkentéséhez és egy világosabb struktúrához, az jó lenne nekem, de szerintem politikai szempontból rendkívül fontos az, hogy úgy, hogy kommunikáljuk, hogy ez többé-kevésbé a tagállam feladata és a tanácsé, nem csak a mi problémánk. Ők tőlünk kérik a csökkentéseket, de közben ők a felelősek ezért, és szerintem nagyon fontos, hogy ezt világossá tegye ön is. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy ilyen elnéző velem szemben. Azt kell mondjam, hogy amit a biztos asszony az imént mondott, a stratégiáról és annak prioritásairól, az úgy gondolom, hogy nehézségekbe fog ütközni, illetőleg nyilván vitatárgyát fogja képezni, de pozitív értelemben a bizottságban, a biztosok kollégiumában. Én mindenképpen drukkolok önnek, hogy sikerüljön átvinni a biztosok kollégiumának céljait. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb kihívás abban fog állni, hogy az európai szociális alapban, illetve az európai regionális alapban lévő pénzeszközöket, amik ugyan nem túl nagyok, ezeket a legkülönbözőbb legkülönbözőbb célokra megfelelően és kielégítően tudjuk felhasználni. Ezeknek az eszközöknek a hatékonysága nyilvánvalóan attól függ majd a jövőben, és a mi sikerességünk attól függ, hogy mennyiben tudunk kultúrát teremteni és támogatni itt Európában. Úgyhogy én kívánom önnek, hogy megfelelő eh, ereje legyen, hogy keresztül tudja vinni a céljait a kultúrpolitika és eh, a oktatási politika területén. És még egy rövid megjegyzés. Ön beszélt a sport területén eluralkodó korrupcióról. Ennek a problémának a legkülönböző vonatkozásai vannak, a legkülönbözőbb szinteken folyik a megvesztegetés, és a jogi bizottság is foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy hogyan lehetne a sport területén a megvesztegetéssel kapcsolatban bizonyos szankciókat bevezetni. Ez mindenképpen szükséges annak érdekében, hogy egységes jogi szabályozás legyen az egész Európai Unióban. Elnök, parancsoljon biztos asszony. Köszönöm kommentárját. Éppen ezért működünk együtt Malmström biztos asszonyjal. Mert nem csak, hogy maga a téma érdekel engem, hanem, illetve mindkettőnket, hanem ő neki vannak olyan jogi eszközei, hogy valami kézzel foghatót tegyen. Tehát nagyon fontos, hogy együttműködjünk egyrészt önökkel, ővele is, és más szakbizottságokkal is. Utolsó szó jogán. Köszönöm a nagy érdeklődésüket, és azt hiszem, hogy a sura jelentését megvizsgálva az az érzésem, hogy a parlament és az Európai Bizottság ugyanazon ambíciókat tűzte ki maga elé. A Sure jelentésben nagyon hangsúlyozták az oktatás kérdését. A sport is megemlítik, igen, de vártam is, hogy egy kicsit határozottabban fognak nyilatkozni a sportról, de hát annyi mindenre kell gondolni. Minden esetre optimista vagyok, hogy a mi területünkön jó eredményt fogunk elérni, ehhezért küzdenünk kell. Tudom, hogy a legtöbb tagállam csökkenti a költségvetését. Például múlt hétvégén Hollandiában voltam, és óriási felháborodás övezte a kultúra területén a költségvetés csökkentést, de hát ez megtörténik a tagállamokban nagyon sok helyen. És ezért várom azt, hogy kemény tárgyalások elébe nézzünk a tanácsal. Hát pont emiatt. Ezért gondolom, hogy együtt kell, hogy működjünk egymással, és meg kell próbálnunk eredményeket elérni. Mert tudom, hogy mi a bizottságban és önök a parlamentben ugyanazon célokért közdünk amiket szeretnénk együtt elérni. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, biztos asszony, egy utolsó szó. A koordináció, a kulturális, a foglalkoztatás és a regionális költségvetés között, ha nem hozza meg a megfelelő eredményt, akkor nekünk muszáj lesz csökkenteni a költségvetésünket, ez lesz az utolsó lehetőség, illetve az utolsó dolog, amit teszünk, hiszen koordinálunk, megpróbálunk mindent megtenni, amit lehet. Ismételten köszönöm. Meglátjuk, hogy 29-e után mi jön, és majd várjuk októberben is az ön dokumentumát, biztos asszony. Még egyszer köszönöm. Okay. Colleagues, you can, you can stay, yeah? kollégák igazán maradhatnának. Number four, budget 2000. Négyes napi rendi pont 2012-es költségvetés. Morten Lokegár úr a jelentéstevő. Nagyon fontos. Bizonyára tudják, hogy a tanács álláspontja mi. Július 25 -e és 29-e körül lesz meg a többéves pénzügyi keret, legtöbbünk akkor már nyaral, ezért a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a Kult kérem figyeljenek, ez fontos. Ivo, tudom, ez nagyon vagány, de hát akkor is. Na tehát úgy döntöttünk, és ez nagyon fontos, hogy a költségvetés, a, a, a ti módosításokról július 14-én fog a szakbizottságunk szavazni, még a tanácsi nyilatkozat előtt. Tehát a bizottsági dokumentumról, amelyet mi és Lokegár úr közösen módosítunk, szavazni fogunk, angolul lesznek benyújtva, és angolul fogunk szavazni róla, egyszerűen rövid az idő, és ráadásul a költségvetésünk is szűk, úgyhogy nem tudjuk lefordítani. Ezért azt kérem, hogy minden módosítót, amelyet a szakbizottságunk fog elfogadni 14-én, a nyári szünet előtt, mandátumot fogunk kérni arra, hogy ahol a tanács csökkentést javasol, mi újra benyújthassuk az eredeti bizottsági számokat. Ez azt jelenti, hogy ha a bizottság költségvetés tervezetét a tanács csökkenteni akarja, akkor nem kell módosítókat benyújtani, mert Lokegárd úr a nevünkben, ha szükséges, szeptemberben automatikusan meg fogja ezt tenni. Hogyha a bizottság költségvetés tervezetét akarják módosítani, akkor angolul kell benyújtani június 17-ig a módosító indítványokat. És most Lokegár úr megkapja a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy hangsúlyozta, hogy fontos a feladatom, ez így még viccesebb. És ahogy hallottak, az elnök asszony nyilatkozatában is nyugodtan nyaralhatnak, én akkor is elvégzem a munkát. Már kétszer korábbi üléseken beszéltünk erről. Múlt évben 18 millió eurós növelést tudtunk az élethosszig tartott tanulásra érni, és 3 milliót a sportra. Ez jó. De biztos vagyok benne, hogy még ennél is jobban tudunk teljesíteni idén. Különösen akkor, hogyha a prioritásainkat jobban összpontosítjuk, mint tavaly. Ez az alapnyilatkozatom lehetünk ambiciózusabbak is, és lennünk is kell. A biztos asszony is mondta, hogy ő is támogat bennünket. Úgyhogy itt jó lehetőségeink vannak, amíg világos az előttünk lebegő cél. A az idei korlátozott erőforrásokat persze tiszteletben kell tartani. A marzsok, ezt mondtam, 150 millió az 1A címsorban, és 15 millió a 3B-ben. Ez nem azt jelenti, hogy ezt mind felhasználhatjuk, de ezek azok a számok, amelyeket jelen pillanatban használni tudunk. Azt szeretném, hogyha a prioritásunkat különösen két területre összpontosítanánk. Az egyik az egész értelmet tartó tanulás, a másik pedig a sport. Az eddigi tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy széles körű konszenzust érzékelek ez ügyben, úgyhogy azt várom, hogy ez a konszenzus meg is marad. Na már most. Ha nézzük a konkrét módosításokat, amelyeket előkészítettem, láthatják, hogy az egész életen át tartó tanulás és az új kísérleti projektek területén is előkészítettem módosításokat. Ezek még nem véglegesek, hanem csak az én előzetes gondolataimat tükrözik. Persze tárgyalnunk kell ezekről a számokról, bár néhányukkal beszéltünk is ezekről a számokról. Csak hogy elismételjem, ezek csak az én első gondolataim. Ha megnézik a dokumentumot, akkor 45 milliós kötelezettségvállalási előirányzat növelést javasolok az egész életen át tartó tanulás területén. Csak meg kell kérni. Harminc millió az első évben, és akkor utána meglátjuk, hogy milyen marad a szint. Ha 45 milliós a, költség, a kötelezettségvállalási erőirányzat, akkor körülbelül 30-at tudunk költeni belőle. Ez csak javaslat, tehát erről tárgyalni kell, de nagyon fontos, hogy milyen jelzést küldünk az élet, egész életen áttartó tanulással kapcsolatban. Szerintem nagyon jó lehetőségeink vannak arra, hogy sokat érjünk el ezen a területen. Ambíciózusnak kell lennünk. Ez a lényeg. A második, a sporttal kapcsolatos kísérleti projekt. Ez is csak egy javaslat, a 6 millió, amit ide tettem. Biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, akik nagyobb számot szeretnének itt látni. Persze beszélhetünk erről, de szerintem az a fontos, hogyha meg tudunk valamiben állapodni, akkor egy módosító indítványunk legyen erről. Már többükkel beszéltem erről, és elmondhatom, hogy itt is jó konszenzus van kialakulóban. A szöveget még nem terveztem meg, hiszen a tárgyalásokat nem kezdtük meg, de megpróbálom majd az önök kísérleti projektjeit és előkészítő intézkedéseit is belevenni ebbe az egy előkészítő intézkedésbe, és remélem, hogy majd meg tudunk erről állapodni konkrétan is. Aztán van még két dolog, a partnerségre vonatkozó kísérleti projekt. Itt látható, hogy egy meglévő kísérleti projektben növekedést szeretnénk elérni. Ezt nagyon támogatta az Európai Bizottság is. Hiszen az Európa 2020-as stratégia eléréséhez nagymértékben hozzájárulna tudáspartnerséget a 2020-as stratégia is említi, a kutatás, innováció, üzlet és oktatás összefogása vagy összehozása az oktatási rendszereken belül. Ez nagyon fontos, ebben mindannyian egyetértünk. Itt kisebb összegekről kell még dönteni a következő évi projektekre is. Ezért módosítom. És végül a negyedik módosítás információ a médiának. Azt hiszem már említettem a múltkori ülésen a az újságíró képzésével kapcsolatban, ez is ezen költségvetési sorhoz tartozik. Ezek a képzések nagyon fontos betekintést engednek az újságíróknak az európai intézmények működésébe. Nagyon népszerűeknek bizonyultak, mindig túl sokan jelentkeznek, és mivel mindig arról panaszkodunk, hogy mennyire nem tudnak az újságírók az európai intézményekről, ez egy olyan konkrét terület, ahol növelnünk kell az erőfeszítéseket, hogy segítsünk az újságíróknak megérteni ezt a nagyon bonyolult rendszert. Tehát szerintem folytatnunk kell ezt a programot, és akár még ambíciózusabbak is lehetünk, ezért készítettem el ezt a módosítót. Végül, de nem utolsó sorban, szeretnék egy aggodalmamat is felvetni a bizottságnak. Ez a kommunikációs költségvetésre vonatkozik. Jogos azt mondani, hogy nagyon sokat értünk el az oktatás keretén belül, és az ilyek főigazgatósággal való együttműködésben. Büszkék lehetünk arra, amit eddig elértünk az elmúlt évben, és amit talán ebben az évben elérünk. De hogyha a DG Khan számait megnézzük, akkor nem mondhatjuk el ugyanezt. Igazából itt semmit nem értünk el az elmúlt két évben, és persze ez aggasztó. Néha elgondolkozom rajta, hogy vajon ez miért van így. Ha megnézzük, hogy mi volt eddig a napi renden, akkor azt látjuk, hogy ez a parlament és ez a szakbizottság kétszer elfogadott tavaly is és idén is projekteket a határokon átnyúló újságírás előmozdítására. ez a projektet azonban most törölték. Hosszú folyamat volt a tavalyi évben, de igazából semmi nem történt már a Költségvetési Bizottságnak panaszkodtam erről a parlamentben, de nem úgy tűnik, hogy működne a dolog. Tehát a harmadik év ez, amikor ismét hozzájuk kell fordulni, és megpróbálni rájönni, hogy mi a baj ezzel a projekttel, és valamilyen megoldást találni. Már meg is ígérték a kollégák, hogy ezt megtesszük, de egyelőre még a rendszerben nem került be az ügy. És még egy dolog, a DigiCam az európai közterületekkel kapcsolatban, közterekkel kapcsolatban némi növelést fogadott el, az információs központokra is vonatkozik ez. De igazából bár beleegyeztünk az ő kívánságaikba, mi nem kaptunk cserébe semmit. Ez nem kielégítő. Néhányan bizonyára emlékeznek, hogy néhány német kollégám a költségvetési bizottságban e tartalékkeretet határolt el körülbelül karácsonykor az ezévi költségvetésre, és egy olyan stratégiát dolgoztak ki erre a tartalékra, amivel kapcsolatban a bizottsággal januárban tárgyaltunk. Miért szabadítottuk fel ezt a tartalékot? megtettük, amit kértek tőlünk, de semmit nem értünk el cserébe. És végül januárban kaptunk a biztostól egy hírt, hogy a TVNet EU-t lezárják. 8,7 millió euró volt az ezévi költségvetésben erre elkülönítve. Most az a kérdés, hogy ez mire fog menni ez a pénz, illetve mire ment vannak ötleteim, de azt hiszem, hogy pontosan meg kéne tudnunk. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a pénz azt a célt szolgálja, amit a parlament eredetileg szánt rá. Még két dolog már, hogy folytathatnám, de túl unalmas lenne. Ez a szakbizottság jobbat érdemel. Kell, hogy legyen stratégiánk, ami az egész parlamentet maga mögött tudja. A biztos nem próbál nem együttműködni. Elmondhatom, hogy az intézményi munkacsoportban múlt héten is találkoztunk, és a parlamenti oldalról megpróbáltunk valamilyen prioritásokat kicsikarni 2012-re, de nem kaptuk ezeket meg. vártuk, de hát, és kértük, de nem kaptuk. Ennek a szakbizottságnak most meg kell birkózni az előttünk álló feladatokkal, és azt javaslom, hogy legyen egy koordinátori ülés, amiben megpróbáljuk ezeket a problémákat megoldani, megpróbálunk kidolgozni valamilyen stratégiát, hogy mit tegyünk az ezévi és a következő évi költségvetéssel kapcsolatban. Ivo Belet. Köszönöm szépen, Ivo Belet. Thanks very much. Köszönöm, Doris. Rövid leszek. A frakció támogatja az előadót különösen abban, hogy konkrét kérdésekre erősítsük és összpontosítsuk munkánkat, életen át tartó tanulás, stb. Különösen a, azt a javaslatot, amelyben az életen át tartó tanulás költségvételén költségvetésének növeléséről szól az előadó, ott fontos a támogatás, mert ez egy kiemelt kérdés. A második dolog, amit az elnök asszony bejelentett, teljes mértékben bízunk munkájában, hogy az esetleg a tanács által javasolt lehetséges költségvetési csökkentéseket visszavonják, és akkor az eredeti költség, bizottsági javaslat kerüljön az asztalra megint. Ha lehet egy apró megjegyzés a harmadik módosítással kapcsolatban a tudáspartnerségek. Természetesen támogatjuk ezt, de úgy gondolom az összeg itt mellett a szimbolikus, egy millióról beszélünk, persze megértem, hogy miért, mert nincs pénz. De hadd emlékeztessek arra, amit a biztos mond, asszony mondott néhány perccel ezelőtt az esetleges és lehetséges szinergiákról, a regionális és szociális alappal. Nos, pont ez egy olyan terület, ahol a két másik alappal a szinergiákat kihasználhatnánk. És több pénzt találhatnánk, hogy a célokat megvalósíthassuk. Természetesen ezek voltak a, az által, a megjegyzéseim, és általános széles támogatás, amiről biztosítani kívánjuk az előadót. Köszönöm szépen, Ébert asszony! Köszönöm szépen. Én is úgy gondolom, hogy a Lokegor úr által megfogalmazott javaslatokat minden további nélkül támogatni tudom. Ugyanakkor a sport esetében még azt is javasolnám, amit az elmúlt évben már kértünk, ugyanis az elmúlt eh, évben 10 milliót kértünk, tudjuk, hogy a költségvetési tárgyalásoknál ugyanaz történik, mint a eh, kollektív szerződési tárgyalásoknál. Sokat kérünk, a végén keveset kapunk. Ugye a múltkor 10 milliót kértünk, 3 millió lett belőle. Az elmúlt a eh, hogyha elmúlt alkalommal csak hatot kértünk volna, akkor csak másfél millió lett volna belőle. Tehát ebből a szempontból végig kellene gondolni, hogy az elmúlt beli eh, tapaszt elmúlt évek tapasztalataira támaszkodunk-e, -e, és azt kérjük el, amit az elmúlt évben kértünk. Én nagyon csodálkozom, eh, hogy azok után, miután hallottuk, hogy mennyire fontos ez a terület, eh, ezek után nem mondjuk azt, hogy szeretnénk hosszabb távú programokat. Reméljük, hogy a bizottság ebben az évben nem úgy fog eljárni, hogy egyáltalán nem e, e, irányoz előpénz az előkészítő munkálatokra. Hogyha megnézzük az elmúlt évek bizottsági javaslatait, akkor legalább abban részben tükröződött az, amit mi szerettünk volna. Tehát jó lenne közösen elgondolkoznunk azon, hogy taktikai szempontból mi okosabb, hogy hatot kérünk, vagy pedig az elmúlt éveknek a tapasztalataival alapozva tizet kérünk, hogy a végén legalább a hármat megkapjuk Gyakorlatilag ezt szerettem volna elmondani. Elnök, köszönöm szépen, Trüppe asszony. Köszönöm, Doris. A zöldek is támogatják Morton javaslatát, javaslatait, és eh, a módosítások is többé-kevésbé elfogadhatók. Osztam Kamer Ebert asszony gondolatait, hogy meg kellene gondolni, hogy mi a legjobb a 6 vagy a 10 millió, de ez nem igazából a tartalmat érinti, a következő MFF-nél is meg kell majd tudnunk határozni, hogy milyen már pedig magasabb költségvetésünk legyen. A mintaprojektekkel kapcsolatban pedig, hogy nagyobb kutatásra, több tudásra van szükség azzal kapcsolatban, hogy a kulturális sokrétűséget hogyan tudjuk fenntarthatóan a digitális környezetben is támogatni. Rengeteg vita, van különböző opciók az internetes közösségtől, a szerzői jogokon át, és nagyon fontos, hogy kutatással lehetőség szerint új modelleket találjunk a kulturális sokrétűség digitális korszakban való támogatására is. Remélem, hogy ezt is támogatni fogják de ami a költségvetési és kom, bocsánat, kommunikációs stratégiát illeti, meg kell mondjam, hogy égnek áll a hajam akkor, amikor arra gondolok, hogy mi történik azt követően, amit Redding asszony tesz. Hosszú idő után lehetőségünk nyílt arra, hogy beszéljünk vele, amikor bejelentette a tévéhálózatok gondolatát, hogy majd papír alapon osztja szét az információt a lakosság közében. Az, ez a gondolat, hogy most visszatérünk a papírhoz, meg a brosúrákhoz, ez nem meggyőző. Hiszen amit fel akarunk építeni a rádió, rádió és televízió hálózatok, amelyek a sok mindenkit elérnek és igazi hálózatot képeznek a német, skandináv, északi országok számára olyan területeken, ahol nincsen egyelőre még ilyen hírforrás e, nagyon fontos lesz. A Kulturális Bizottság nem fogadhatja a Reding asszony ilyen irányú lépéseit, és hogyha nem tartja magát ahhoz, amit mi követelünk, akkor azt a szavazás majd megfelelően tükrözni fogja. Egyértelműen az, kell az érdekeinket megfogalmazni, és megmutatni Reding asszonynak, hogy nem fogjuk elfogadni azt, amit az érdekeink ellentétesen tesz. Köszönöm. Hannibal asszony. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom a tudáspartnerség is nagyon fontos, alapvetően jó ötlet. A sport nagyon észszerűnek tűnik. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy azt biztosítsuk, hogy megfelelő forrásokat kapunk, amire annyit, amennyire szükség van. Ami a kommunikációs stratégiát illeti. Nem tudom, hogy ezt a koordinátorok ülésén megtárgyaljuk-e vagy sem, de egyre nyilvánvalóbbá válik az, hogy mindaz, amit az Európai Unió tesz, az nem működik teljes mértékben elfogadom brit háttérrel azt, hogy, és valószínűleg a lehető legrosszabb formában láttam ezeknek a megvalósulását, de hogyha komolyan akarunk, le, komolyan akarunk lenni, és megfelelően akarunk kommunikálni az Európai Uniós emberekkel, érdemi jelentést hordozó módon, akkor úgy gondolom, hogy ez nem a megfelelő mód ahogy most csináljuk, az ront a helyzeten, nem javít. Egyfajta stratégiára van szükség, ez a minimum. Olyan, amely, mű, olyanra, amely működik, amely alapján az emberek tudják, hogy miről van szó, és a lehető legjobb formában mutatja be a, a, ezt a munkát, és az embereknek értékelni kell a munkát, látni, hogy konstruktívak vagyunk, és az európai népek érdekében dolgozunk. Úgy gondolom, hogy ezeket a szempontokat is végig kell gondoljuk, és erre, ehhez időre van szükség. Lakegárd úr azt hiszem felvetette ezt a problémát, most talán végleges döntést nem hozhatunk. A különböző frakciókban ezt meg kell még tárgyaljuk. Igen, de a határidők megvannak, azokat ne felejtsük el. Jó. Sákalasszony. Thank you very much, Chair, and thank you, Morton, for your... Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a költségvetéssel kapcsolatos bevezető gondolatait is. Valóban ez egy komplex dolog. Hollandként tudom, hogy mit jelent az, amikor kevesebből többet kell elérni, és amikor meg kell fontoljuk azt, hogy milyen módon lehetünk hatékonyabbak. Különösen, hogyha azt végig gondoljuk, hogy az új technológiák eh, nagyobb lehetőséget adnak a nyitottságra, az információ nagyobb távolságon való eh, terjesztésére sokkal megvalósíthatóbb és adott esetben drágább eh, forrás, forrásokkal. Lehetőségek is vannak, ezeket fontos kihasználni. Van egy mintaprojektünk is, és a közelmúltban volt a frakción belül egy meghallgatás a fiatalok számára biztosított oktatás képzésről. Helét Reinhu, a hétvégi iskola alapítója. Ez egy teljesen magánkezdeményezés, de nagyon sikeres Hollandiában. Szakképzést biztosít gyerekektől a magán szférából hétvégeken. Alapvetően workshop típusú oktatást folytat, különböző eh, szakmákból jönnek az emberek, eh, jogász, tűzoltó, tehát eh, olyan, olyanok, akikkel a közvetlen közelükben, akikkel a közvetlen közelükben nem találkoznak a gyerekek. Ez a mintaprojekt alapforrásokat kíván biztosítani a, úgy, úgynevezett további nyári táborokra, tulajdonképpen ugyanilyen koncepcióból nemzetközi készségeket próbálnak fejleszteni, a mobilitást segíti. Hogyha további anyagra van ezzel kapcsolatban szükség, akkor úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy erről is beszéljünk. Ez a költségvetési sor, ez rendkívül fontos. Senyora Costa. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak az elvégzett munkáért. Három megjegyzésem lenne. Először is úgy gondolom, hogy helytálló az, amit itt kértünk a költségvetéssel kapcsolatban. Tehát mi minden területen megfelelő nagyságú költségvetést szeretnénk a kulturális stratégia nem kapott kellő figyelmet az elmúlt költségvetésben, ennek változnia kell. 2012-ben ez fontos évünk lesz, hiszen ekkor térünk át a több éves programokra. Volt meghallgatás ezzel kapcsolatban, hallottuk az előadót, és tudjuk már, hogy az elkövetkezendő években hova kell helyezni a prioritásokat nem igaz, hogy ezt a témát a bizottság kellőképpen figyelembe vette. Sajnálom, hogy ilyen általánosan kell fogalmaznom az időhiány okán, de hát mindenképpen hangot szeretnék adni a kritikámnak. A másik dolog, amit el szeretnék mondani, egy dolog feltűnt a számomra. Kötelezettséget vállaltunk arra, hogy egy európai mediterrán politikát alakítunk ki, ahol összpontosítunk az együttműködésre, a képzés, az oktatás területén, és a harmadik országokat is megfelelően tájékoztatjuk Azonban az összes olyan területen, ahol érdemi lépéseket terveztünk, ott most megszorításokat kell látnunk, csökkentik az eszközöket. Tehát itt is fel kellene tölteni a költségvetési forrásokat. Ami pedig a fiatalok mobilitását illeti, itt is az eszközöknek a növelését kértük a élethosszig tartó tanulás területén. Ugyanakkor elhangzott, hogy megfelelő, az erre szolgáló alapokat megfelelően föltöltik forrásokkal, de hát úgy tűnik, hogy ezek az eszközök mégsem lesznek elegendőek. Úgyhogy ez nem jó jel. Most pedig áttérnék a kommunikáció kérdésére. Megállapítottuk, hogy a bizottság itt egy furcsa viselkedést tanúsít, nagyon szép programokat állított fel a kommunikáció és az iskolák számára, de de a bizottságnak az erre szolgáló pénzeszközeit folyamatosan csökkenti. Együtt működtünk a bizottsággal abban, hogy sikerüljön a erre szánt pénzeszközöket növelnie, talán ezzel a kérdéssel foglalkozhatnánk egy meghallgatás keretében, és újra megkereshetnénk az illetékes biztos. Sokkal jobb politikai kommunikációra lenne ugyanis szükségünk a bizottságban és a parlamentben is és nem, ar, tehát nem arról van szó, hogy itt szélesíteni kell a sajtóirodának a pénzeszközeit, hanem megfelelő kampányokat kell indítani. Az, amit itt terveznek ezen a területen, az meglehetősen kockázatos. Hét ezret lát láttam itt a 2013-as, 2016-os időszakra vonatkozóan, talán itt egy hibáról van szó. Köszönöm szépen a szót, én csak azt tudnám mondani, hogy megerősítem azt, amit Lokegor úr mondott, csak egyetlen egy kiegészítő megjegyzésem lenne a kommunikációs stratégiával kapcsolatban. Engem az érdekelne, hogy meg lehet-e ítélni megfelelően a kommunikációs stratégiának a hatékonyságát. Most egy olyan helyzetünk van, ahol az európai idea nagyon nagy veszélyeknek van kitélve. Minden egyes Görögországgal foglalkozó média híradás sokat ront azon, amit az Európa barát eh, magatartásban elérni sikerült eddig. Tehát ez egy fontos dolog, amit látnunk kell. Ami a mi munkánkat illeti, talán kérhetnénk egy tanulmányt arról, hogy hogyan lehetne hatékony kommunikációs stratégiát kialakítanunk. Tehát itt meg kell néznünk, hogy a kommunikációs stratégia területén hogyan lehetünk hatékonyak. Tudományos eszközökkel meg kell ezt megnézni. Köszönöm szépen. Lokegár, Lokegór úr, őné a szó. Köszönöm szépen. Jaj, a bizottságot elfelejtettem, bocsánat. Nagyon röviden. Ahogy már múltkor is elmondtuk, üdvözöljük az önök terveit arra vonatkozóan, hogy összpontosított prioritás meghatározás legyen, és, ami, és annak is örülünk, hogy a sportot és az életen át tartó tanulást kiemelik. Ami a sporttal kapcsolatos nos kérdések merültek fel, hogy a bizottság idén miért nem irányzott előforrást a 2012-es költségvetésre. Mint tudják, 2011 a jelenlegi fázis utolsó szakasza, a jelenlegi érte, rago, szabályozás értelmében, a biz, vagy a biztosnak kell egy nyomon követő programot javasolnia, illetve kvázi jogalapot, arra, amit 2013 utánra tervezünk. Természetesen a parlamentnek is van javaslati joga a sportterén új mintaprogramok beindítására. Mint mondtam, egyértelműen támogatjuk ezt a fajta szakadék átívelést, ami 2011 és 2014 között lenne. Volt egy kérdés az ifjúsági költségvetéssel kapcsolatban is, hogy miért nem nagyobb mértékben emelkedik. Figyelembe kell venni, hogy a munkánk alapja a több éves tervezése programjainknak. Korábbi évekhez hasonlóan az ifjúsági költségvetés hála az önök erőfeszítéseinek további forrásokat kapott. A költségvetés csökkentésének kockázata 2012-re csökkent mert hogyha a korábbi tendenciát néztük volna, akkor 2012-ig csökkent volna ez a költségvetés. Tehát a költségvetési sorhoz biztosítható, hogy 2012-re is ez a jogcím nagyobb összegeket tartalmaz. Összességében üdvözöljük tehát azokat a prioritásokat, amelyeket meghatároztak, és majd egyéb javaslatokat és módosításokat meg fogunk nézni, amelyeket tesznek, és természetesen a technikai jellegű megjegyzéseinket, mint máskor is meg fogjuk fogalmazni. Köszönöm. Van-e a bizottság, a, a kommunikációs résztől itt van-e? Elbújik oda hátra? Nem, megadom ennek a szót. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Ma délelőgetünk Lokegárd úrral, és akkor elmondtuk több kérdéssel kapcsolatban a véleményünket. A kommunikációs stratégia kérdése természetesen a párbeszédben is téma volt, már évek óta folyik a párbeszéd a kommunikációs stratégiáról. Erre vonatkozóan jelentést is beterjesztettünk. A fenntartások kutyákat sikerült eloszlatni, és nagyon örültünk ennek az eredménynek. És örülünk annak, hogy az önök szakbizottsága elfogadja a mi véleményünket. Redding asszony is itt járt, és a kommunikációs stratégiáról beszélt, meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon komolyan veszük az önök megjegyzéseit, és vissza fogunk térni ezekre a következő vitában. Jó, Lokegár úr. Köszönöm néhány megjegyzést azzal kapcsolatban, ami a sportról hangzott el. Tulajdonképpen egyetértek azzal, hogy a 6 millió az nem a megfelelő összeg, de, mint mondtam, majd be, még beszéljünk erről. Megvan most a bizottság magyarázata arra, hogy mindez hogy működik. Valóban a 3 milliót nem lehet összehasonlítani a hattal. Egy három éves, meg két éves időszakról beszélünk, és hát természetesen nem helyes ez a végösszeg, de teljesen tudatában vagyok annak, hogy ez az összeg talán ugye nem elég magas, de tisztázni kell majd, beszélni kell erről, amikor tárgyalunk. Kérem, hogy mondjanak bármilyen más összeget, 20-at, 30-at, 50-et, én elfogadom. Néhány más megjegyzés a kommunikációs politikával kapcsolatban. Nos, világos, és én is egyetértek azzal, hogy meg kell frakciókban beszélni ezeket a kérd- ezt a kérdést, a kommunikáció kérdését. Nagyon jó lenne, hogyha mielőbb a bizottsági koordinátorok összeülnének és megbeszélnék illetve javaslatot tennének nekem. Az idővel kapcsolatban, nos, másfél éve dolgozunk ezen. Hadd emlékeztessek mindenkit eh, arra, hogy mindenki tavaly, remélem legalábbis, megszavazta a jelentésemet 50 különböző javaslattal, és egyike, egyike sem ö, eh, esett ki, és megszavaztuk. Ha csak ha csak nem a kommunikációról beszélünk, ha csak nem kommunikáció az, amikor felszólalunk, akkor, akkor jól állakulnak a dolgok, de ha nem, akkor végre már meg kell fogalmazni azt, hogy mi az, amit mi jónak tartunk, és végre a szavakat tetteknek kell követnie. Mindannyian tárgyaltunk erről a jelentésről, több hónapon keresztül tavaly, emlékszem is rá, jó, hát én tudom, hogy időre van szükség, de most már nagyon ketyeg az óra. És ezt a kérdést a mostani költségvetési tárgyalásokhoz kell kapcsoljuk. Köszönöm a megjegyzéseit, a támogatásokat a különböző költségvetési sorokra. Persze, nagyon sok módosítást komolyan kell vegyek én is, csak hadd tájékoztassam, hogy június 27-e a módosítók határidejének benyújtása. Ahogy az elnök asszony is mondta, a következő határidő pedig július 14-e, de örülök annak, hogy fogunk egymással tárgyalni erről. Az elnök asszony még remél. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, ezzel véget ért a mai ülésünk. Elnézést, Santiago, elnézést, ez annyira fontos. Többször... Eh, gracias, Doris, estás perdonada. Köszönöm szépen, eh, elnök asszony, elfogadom a bocsánat kérését. Nos, akárhogy is legyen, megvolt az első eszmecsere, meglehetősen hosszúra sikeredett, ugyanakkor nagyon is érdekfeszítő volt, azt kell mondjam. Beszéltünk itt a különböző kérdésekről. Alapvetően most már látszik a jelentés szerkezete, most meg kell, hogy kíséreljük azt, hogy hogyan tudjuk a jelentésnek a terjedelmét az igényekhez hozzáigazítani, tehát hogyan tudjuk lerövidíteni a jelentésünket. Júliusban lesz olyan állapotban a jelentés, hogy itt a szakbizottságban bemutassan. Tehát most tulajdonképpen az általános alapelvekről tudnék néhány tudnék néhány szót szólni, de hát a jelentésről magáról eszmét cserélni majd júliusban fogunk tudni. Ezt szerettem volna mondani, hogy két világos határvonal van a sport esetén. Egyrészt van a szubszidiaritás elve, ami a tagállamokat illeti, ezt be kell tartanunk. A másik határ pedig a sportnak a különlegességére vezethető vissza, tehát arra, hogy itt különböző egyesületek működnek. Tehát esetről esetre meg kell nézni, hogy ezek a dolgok hogyan határolják be a mi feladatainkat. Megpróbálom most a legfontosabb gondolatokat összefoglalni, talán kérdéseket is szeretnének utána föltenni, ezeket megkísérlem majd megválaszolni. És a jelentésben eh, a lehetőség szerint csak a lényegre fogok majd korlátozódni. Ami a sportnak a szociális társadalmi funkcióját illeti, itt fogunk szólni a jelentésben az egyetemeknek, a sportegyesületeknek a támogatásáról és a különböző csoportok integrációjának, társadalmi csoportok integrációjának az elősegítéséről. Aztán fogunk beszélni a mozgáskorlátozott fogyatékos emberek sportban betöltött szerepéről, és fogunk szólni a sport szerepéről a nők esetében, illetve megnézzük azt, hogy a nők képviselete a vezető testületekben ezen a téren, a sport területén hogyan alakul. Hogy hogyan, hogyan lehetne adott esetben a stadionok beli erőszakos cselekményeket, tehát a huliganizmust megelőzni, és hogyan lehetne egy olyan huligán nyilvántartást létrehozni, amely azokat a huligánokat tartalmazza, akiket kitiltanak az európai sportrendezvényekről. Foglalkozunk a sportolók képzésével, az őket érintő képzési, továbbképzési programokkal, és megvizsgáljuk azt, hogyan lehetne az ő egyetemi képzésüket elősegíteni. És van még egy téma, amit elmúlt alkalommal nem említettem, nevezetesen a környezetvédelmi szempontok és a sport közötti egyensúlyteremtés kérdése. Ugye vannak a, például a sí, a golf, tehát a természetben folytatott sport nemek, itt nyilvánvalóan környezetvédelmi szempontok is felmerülnek. 35 millió európai kapcsolódik a sport területéhez valamilyen úton, módon nélkülük a sporttevékenységek nem lennének lehetségesek. Tehát mindenképpen itt egy olyan gazdasági és jogi keretet kell teremteni, ami megfelel a különböző kluboknak, szövetségeknek. Nyilván itt a tagállamoknak is szerepe van, nagyon jó lenne, hogyha a tagállamok adózási szempontból a különböző klubokat és sportszövetségeket, egyesületeket támogatnák. Itt nem feltétlen a profi egyesületekre gondolok, hanem az amatőr műkedvelő sportegyesületekre. Tehát itt megfelelő politikát kellene találni általánosságban a, a sport támogatására. És meg kell nézni, hogy a fogadások hogyan vannak szabályozva, ez is egy fontos téma. Egy alapelv itt az lenne, hogy megfelelően védve legyenek a szerzői jogok, és a sport rendezvényeknek a szervezői megfelelő védelmet élvezzenek a szerzőjogok területén, és illegális fogadóirodák nem működhessenek ilyen sportrendezvényeknek a hátterében. Aztán szólni fogunk a központi média jogok értékesítéséről is, ami Spanyolországban egy rendkívül kényes téma. A sportnak a szervezéséről is szólni fogunk. Erre egy európai modellt kellene kidolgozni, amely a különböző klubok és egyesületek és az ő, ő egyesületek tapasztalataira és tevékenységére támaszkodik. Tehát itt nem az amerikai modellt szeretnénk átvenni, hanem egy sajátos európai sportmodellt szeretnénk támogatni, és itt jó irányításra, jó kormányzásra van szükség, ahol támogatjuk a klumboknak, az egyesületeknek az önállóságát, de eh, tehát egyfajta demokrácia alakul itt is, egy igazi demokrácia a különböző érdekeltek eh, között, de de nyilvánvalóan a, különböző, a sportot érintő különböző instanciákon, szinteken ezek a klubok és egyesületek megfelelően képviselve kell, hogy legyenek. Aztán a különböző versenyeknek az integritása, ez is egy további téma. Úgy gondolom, hogy a tagállamoknak büntetőjogilag kell fellépniük abban az esetben, hogyha ezeket a versenyeket megzavarják drasztikus intézkedéseket kell tenni a huliganizmus ellen, tehát büntetőjogi következményes kell, hogy ezeknek legyen. Aztán ami a sport ügynökségeket, ügynököket illeti, ez egy olyan téma, ami ugye a különböző játékosoknak a klubok közötti átadásával függ össze. Nyilván ezt a területet ezt megfelelően szabályozni kell, tehát itt nem a sokat emlegetett dereguláció a cél, hanem a megfelelő szabályozás. Ezzel kapcsolatban egyetemet tanulmány elkészítésével bíztunk meg. Aztán fontos, hogy itt lássuk, hogy hogyan alakulnak az adózási szempontok, hogy a pénzek azok ne adó paradicsomokban landoljanak a végén. Egy listát készítünk, eh, ennek keretében a sportolókról és az ő juttatásaikról, hogy lássuk, hogy a sportolók javadalmazása területén mi a helyzet, és hogyan biztosítható az áttekinthetőség. Aztán egy fontos fejezet még a jelentésben a harmadik országokkal való együttműködés. Ennek keretében figyelni kell arra, hogy olyan együttműködési, együttműködési megállapodások születnek, amelyekben szó esik a különböző közvetítési jogok kezeléséről, a fiatal játékosokkal kapcsolatos visszaélésekről és a kalóz termékekről is különösen az Európán kívüli országokban. Ezen kívül támogathatnánk a sporton keresztül a fejlesztési politikát és az egészségpolitikai szempontokat is, és nyilvánvalóan a harmadik országbeli nők helyzetét is. Végül pedig az Európa, a sport számára találunk el egy európai identitást. A Lisszaboni szerződés 65. cikke a sport európai dimenziójáról szól, tehát jó lenne, ha lenne a sportnak egy európai napja, lenne egy európai sportnap, és lenne a tradicionális, hagyományos sportágakban egyfajta elismertsége ennek, ezzel kapcsolatban lehetne egy, egy európai fesztivált is létrehozni, és nagy sportrendezvényeken feltűnhetne az európai zászló is és a, sport, tehát a sportrendezvényeken feltűnhetne az közös európai zászló, és talán lehetne egy Erasmus projekt, egy kísérleti projekt Eh, erről már volt szó, erre vonatkozóan remélhetőleg ezt támogatni fogják a frakciók itt a szakbizottságban is. Szeretnék köszönetet mondani a jó együttműködésért, és szeretném együttműködési hajlandóságomat felajánlani az árnyék előadóknak és a többi bizottságoknak, akik véleményt fognak előterjeszteni ezzel a jelentéssel kapcsolatban, és természetesen nyitott vagyok a kérdésekre is. Nagyon sok mindenről szólhattam volna, most csak egy rövid áttekintést tudtam adni a legfontosabb alapelvekről. Köszönöm. Köszönöm szépen, Santiago úr. Öt hozzászóló jelentkezett. Belet úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon tömör és pontos leszek. Három rövid pont. Először is az integritásról. Santiago sokat beszélt az integritásról és a játékos ügynökökről. Nagyon fontos az, hogy ne csak átmásoljuk a FIFA javaslatát, és ne öntsük ki a gyermeket a fürdővízzel, hanem alternatív modellt kell kialakítani párbeszédet folytatván az ágazattal és a játékos ügynökökkel magukkal. Talán a bizottság is mondhatná erről valamit, hiszen napon, napjainkban az Európai Bizottság és a játékos ügynökök között és a ligák között párbeszéd folyik. Tehát folyamatban van ez a dolog, figyelembe kell venni nem azt, amit döntöttek, hanem azt, amiről beszélnek, hogy a javaslatunkat és az ő ötleteiket ebbe a jelentésbe, a FISZESZ jelentésbe olvasszuk be. Aztán a sportklubok alapszabályáról is beszélt. Ez egy nagyon fontos javaslat, amit már évekkel ezelőtt felvetettük, felvetettünk, és nagyon fontos, hogy ismét az asztalra kerüljön. A kluboknak kell, hogy legyen joga, hogy ö, például adó és társadalombiztosítási előnyöket élvezzenek, hogy olyan alapszabályok lehessen, de kövezettségük is van társadalmi, szociális kötelezettségük, ezért jó ötlet, hogyha nem harmonizáljuk talán, de legalább valamilyen közös bevált gyakorlatokat cserélhetnének, és jó példát mutathatnának egymásnak a sportklubok ezen konkrét témával kapcsolatban. És az utolsó pont, elnök azt mondja, úgy gondolom ez is nagyon fontos, ismét az integritásról és a konkrét specifikumokról van szó. Nagyon sok fontosságot tulajdonítunk ennek, és a FISZASZ jelentésben szerintem pár szót kéne szólni a jó kormányzásról a sport irányító testületeiben gondolok például a FIFA-ra konkrétan. Nagyon sok minden történt az elmúlt hetekben a FIFA-val kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy világos választ kell adnunk, és ennek a legjobb módja a FISZASZ jelentés lenne. Mindennyian úgy gondoljuk, hogy az új elnök megválasztása jobb lett volna, ha nem történt volna meg, hanem ezt inkább a jövőben tették volna meg. De hát a FIFA-ban volt egy másik kezdeményezés is, hogy valamilyen bölcsek tanácsával bölcsek tanácsát alakítsanak ki, ami független vizsgálatokat tud végezni, például Harry Kissinger is legyen a tagja ennek a bölcsek tanácsának. Hát nem tudom, hogy a kormányzó testületeknek az ilyen módú egyen ellenőrzése ez jó, ezzel nem tudunk egyetérteni, és szerintem világos üzenetet kell küldenie a szakbizottságunknak a FISZASZ jelentése révén. És egyetértünk azzal is, hogy a kormányzó testületeknek egy megfelelő, átlátható irányításra van szüksége, de sajnos ez jelen pillanatban a FIFA-ban nem valósul meg, ezt kérnünk és követelnünk kell tőlük, és független vizsgálatokat kell lefolytatni a FIFA-n belül. Minden sportrajongónak ez a legalapvetőbb érdek, és mindenki ezt várja. Hannibal asszony, köszönöm szépen. Nyilatkozatot szeretnék Iván úr részéről felolvasni, aki sajnos nem tud itt lenni most. Azt kérdezte, kérte, hogy ezt olvassam fel, de ezelőtt nekem is lenne néhány hozzászólni valam. Belt úrt, urat támogatom a fufával kapcsolatban, szerintem nagyon jó lenne, hogyha ezt bevennénk a jelentésbe. Emellett szeretném támogatni az előadót, amiről, amit a nőkről mondott, alulreprezentáltak a nők, és nagyon örülök, hogy ezt bevenni a jelentésébe. És előmozdítja az ügyünket. Köszönöm. Akkor most hadd olvassam. Ne, ne, ne, nem. Ezt nem akarom. Ha írott, akkor adja oda Fiszesz úrnak, és majd ő figyelembe veszi. Szerintem nem megfelelő eljárás. hogy ha nem tud itt lenni, akkor most olvassuk föl. Nem, nagyon szép tőle, hogy leírta. De ez már másodszor történik meg. Adja oda Fiszesz úrnak, és akkor majd ő figyelembe veszi. Nem olvasunk föl. Köszönöm. A következő Teó úr. Kiitos a poéter. Ja Uutena jäsenenä olen oikein iloinen ja kovana urheilumiehen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon boldog vagyok, sportolóként is, hogy beszélünk a sport területét érintő áldatlan állapotokról, és talán segítséget tudunk nyújtani a sportnak. A bizottság közleményében felfedeztem, hogy a dopping elleni küzdelem illetőleg a sport rendezvények eredménynek előzetes egyeztetése az fontos szerepet fog játszani. Finnországban is ez egy fontos téma. Nagyon sok klub keveredett rossz hírbe ilyen ügyek miatt. Évekkel ezelőtt volt egy hatalmas, spektakuláris eset is a finn baseballban ezzel kapcsolatban. Tehát fontos mindezek mellett, hogy a korrupciót megakadályozzuk a sport területén, hiszen a sport az egy olyan terület, ahol nagyon nagy pénzek forognak, és az európai GDP-nek akár a kétszázalékát át is eléri a sport területén átfolyó pénzmennyiség. Tehát fontos a gazdasági, szerepe gazdasági súlya, és természetesen eh, a szociális, illetőleg hát szellemi súlya is, hiszen példaképet jelentenek a sportolók a fiatalok számára. Tehát jó lenne, hogyha a sport a világban nem azokat a jeleket küldeni, amiket most küld, hiszen ezek a sportolók sokszor idolok, sokszor példaképek, báványok a fiatalok számára. Tehát erre is figyelnünk kell. Elnök, köszönöm szépen, Boszkot asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az előadónak, és köszönöm a bevezetést is. A dopingot említette, és az Európai Dopingbíróságot. Mit ért ezen, hogy a doping alkalmazás felhasználására vonatkozóan bizonyos hatásköröket kellene biztosítani. A második dolog pedig a, a huliganizmus, a, a futball huliganizmus, amely terjed Európában. Ez egy nagyon érdekes pont, nem tudom, van-e további információja. A következő pedig, hogy átláthatóságra, jó irányításra van szükség a FIFA-nál, hiszen az egész ágazatnak, minden sportnak rossz hírét kelti a jelenlegi helyzet. A független vizsgálatot fontosnak tartja, de úgy gondolom, hogy azt is biztosítani kell, hogy ha ezre a vizsgálatra sor kerül, akkor a jelentés ne tűnjön el a szemétkosárban. Köszönöm szépen, Boris úr. Raport kolegi Santiago obejmuje wszystko. Köszönöm szépen. Santiago kollégánknak a munkája tulajdonképpen minden területre, ami fontos, kiterjed. És nagyon is átfogóan foglalkozik a különböző problémákkal. A jelentés eh, a jelenlegi a jelenlegi formájában talán még nem teljesen kiforlott, még módosítókra van szükség a részünkről. Az európai szociális alapból és az Európai Regionális Fejlesztési Alapból is jutathatnánk a sportra pénzeket, hiszen ezek azok az eszközök, amelyek adott esetben 100 milliárd eurós eh, pénz, 100 eh, milliárd eurós mértékben állnak rendelkezésre, és nem feltétlen csak infrastruktúra építésre, hanem a sport támogatására is fordíthatók. És még egy megjegyzés, nagyon terjedelmes a jelentés, de egy dolgot talán még bele kellene venni a sport és a sportterületét illető kulcskompetenciákról beszélni kell. Beszéltünk ezekről a kulcskompetenciákról. Úgy gondolom, hogy ez a terület is megfelelő helyet kell kapjon a jelentésben. A nemzeti rendszereknek a tapasztalatait is átvehetjük, hogyha a sport területén az innovációról van szó, és hogyha a nemzeti rendszereknek a fiatalokat érintő tapasztalatairól van szó. Köszönöm, Santiago, a folyamatos munkát ezzel jelentéssel kapcsolatban. Nagyon fontos és nagyra értékelem. A konferenciáról, amit a sportról tartottunk, az derült ki, hogy alapszinten ez nagyon sok segítséget igényel. A gazdasági helyzetben, amiben vagyunk, meg kell nézni a sport finanszírozását, különösen az átlagember sportolására gondolok. A meglévő finanszírozási rendszereket meg kell őrizni, és új pénzeket kell megpróbálni generálni számukra. Ezeket meg kell tehát védeni, és talán új modellekre is van szükség. De az átláthatóság és a jó irányítás nagyon fontos ebből a szempontból is, és tudom, hogy ezt szeretné az eladó elősegíteni, de ezeknek a szervezeteknek az autonómiáját is őrizzük meg, gondoljunk erre is. Minden érdekelt felet képviselni kell az üléseken, ez is nagyon fontos számomra, a sport Erasmus szerintem fantasztikus mód és fantasztikus megoldás lenne. Az, hogy az EU zászlót felvonjuk minden eseményen, hát nem tudom, hogy ezt rá kell -e erőltetni mindenkire. Amit megváltoztatunk vagy hozzáteszünk, nagyon fontos, hogy ne több burokráciát jelentsen, és ne átfedéseket, hanem hagyjuk a sportot növekedni. Szerintem ez a legfontosabb. Grazie, <clears throat> Presidente. Eh. Köszönöm szépen, elnök asszony. Santiago helyesen tette meg az első lépéseket. Nagyon terjedelmes lesz a jelentése, de ebben megtalálta a megfelelő hangsúlyokat. Egy-két pontra szeretnék csak kitérni. Egyrészt amit a kollégák már az elmúlt alkalommal említettek, nevezetesen azt, hogy le, legyen egy központi európai sportgrémium. Ez egy olyan újdonság, amit talán bevezethetnénk, és ebben a jelentésben megemlíthetnénk. Aztán egy másik dolog, amiről szólni szeretnék, amiről Santiago is szólt, ezt talán majd részletesebben ki kell dolgozni, a nők szerepének növelése a sport területén. Fontos itt, hogy a szerepet kapjon a harmadik országokkal való együttműködésben, és fontos, hogy a nők jogait is védjük, hiszen vannak még olyan országok, ahol a nők nem feltétlen folytathatnak korlátozás nélkül sporttevékenységet. Az Európai Uniónak itt tehát egyértelmű jeleket kell küldenie Zárásképpen pedig azt mondanám, hogy a sport létesítmények, az ingatlanok állapota is nagyobb figyelmet kell, hogy kapjon, hiszen nyilvánvalóan sport létesítmények nélkül sporttevékenység folytatása elképzelhetetlen. Ha nincsenek megfelelő infrastruktúrák, akkor itt is talán segítséget kellene adni és segíteni kellene a meglévő sportlétesítményeknek a korszerűsítését, felújítását. Itt nem feltétlen monstre ingatlanokról van szó, és olimpiai létesítményekről, hanem kis sportletisítményekről, amelyek segítik a fiatalok sporttevékenységét. Fizász kolléga megfelelő hangsúlyokat alkalmazott, és elmondta azt, hogy megkerülhetetlen az, hogy modern létesítmények legyenek a sporttevékenységre. Kosta asszony, parancsoljon! Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, és két dolgot fűznék még hozzá az elhangzottakhoz. Boldog vagyok, hogy a jelentéstevő megpróbált minden lényeges pontot felvenni ebbe a korlátozott terjedelmű jelentésbe, fontos az, hogy itt a különböző alapokat egymással összekapcsoljuk, és a megfelelő szinergiahatásokat kihasználjuk és a sport és a nők összekapcsolása területén a kezdeményezéseket támogassuk. Ez egy fontos téma, Olaszországban például azt látjuk, hogy a női sportolók sokkal több érmet nyernek, eh, mint a férfi sportolók, mégis valamilyen szinten az ő finanszírozásuk, az ő sporttevékenység finanszírozása nem megfelelő, tehát itt egyfajta diszkriminációt láthatunk. Eh, nem tudom, hogy elvárható lenne még eh, a jelentéstől, miután azt szeretnénk, hogy egyre több sportlétesítmény legyen, és növekedjen a sportolóknak a száma, a sportot űző polgároknak a száma, hogy olyan szabványokat dolgozunk ki, sztenderdeket dolgozunk ki, amelyek megmondják, hogy milyenek legyenek ezek a sportlétesítmények, milyen legyen ezeknek a száma, és hogyan kell a sportolási lehetőségek keretfeltételeit biztosítani. hiszen ugye tudnunk kellene az önkormányzatoknak, illetve a fenntartóknak tudniuk kellene, milyen létesítményeket biztosítsanak. Talán itt megkérhetnénk a tagállamokat, hogy erre egy mutatót dolgozzanak ki, ami pedig az európai sportfővárost illeti. Ez talán egy érdekes szempont lehet a parlament számára. Köszönöm szépen, hogy újra szót kapok. Néhány dolgot szeretnék elmondani azzal kapcsolatban, amire a frakcióm, az SND frakció összpontosítani kíván, azért, mert talán a, az előadó ezzel színesebbé teheti gondolatait. A befogadás, integráció, a hátrányos helyzetű csoportok védelme valóban so- fontos. Az Európai Unió ezt meg is teheti, nem értek egyet eh, McLár kollégával, valóban eh, ahol csak lehet értéket kell teremtenünk, hozzáadott értéket kell hozni, különösen a hátrányos eh, közösségek körében a sport ezért nagyon fontos. A doppinggal kapcsolatban, ami elhangzott, azzal egyetértek, mindent meg kell tenni azért, hogy a doping kikerüljön a sportból. Az erőszakot, erőszakra ugyanez vonatkozik, ön is említett, hogy ez még probléma. De van még egy dolog, ez pedig az egészség kérdése. A sport nagyon fontos, különösen a fiataloknak az egészség szempontjából. Fiatal korában sportol az ember, tudjuk a tanulmányokból is, és ennek az egész életre kihatása van. Tehát az egészség kérdését is úgy gondolom fontosnak kell tekintenünk. Támogatom azt is, ami a fogadásokkal kapcsolatban elhangzott, ezt is meg kell vizsgálni. Teljes mértékben támogatjuk Önt ebben. Írásos nyilatkozatot is írtak e szakbizottság tagjai erről a kérdésről. Ezeket szeretettem volna felvetni, tudom, hogy sokat ön is érintett, csak szerettem volna jelezni, mennyire fontos, hogy ezeket mind felvegye a szövegbe. Köszönöm. Nem szeretem, hogyha felolvassák a leveleket, mert hogyha ezt így tesszük, akkor, akkor én itt ülök egyedül, és akkor egy valaki bejön és elmondja, hogy felolvassa, hogy mit mondana, hogyha Santiago 5 perc, már több. Extra Please, uh, Nos, én, ha szükség van rá, akkor minden levelet elolvasok. Ugyanakkor uh, ma sietnem kell, nagyon sajnálom. Köszönöm, elnök asszony. Engedje meg, hogy az új munkaterv prizmáján keresztül vizsgáljam Fiszász úr és a képviselők megjegyzését. Május 20-án született ez a dokumentum, ez volt a sport területén az elmúlt néhány hónapban a legfontosabb fejlemény. A munka tervében a tanács üdvözli az Európai Bizottság januári közleményét, és azokat a témákat, amelyeket ez a dokumentum lefed, de nagyon fontos és világos prioritásokat fogalmaz meg az elkövetkezendő három évre. Ahhoz, hogy ezekkel meg tudjon birkózni, hat tematikus szakértői csoportot hoz létre, akik bizonyos cselekvésekre összpontosítanak, amelyeket az állásfoglalás ír le. Engedjék meg, hogy gyorsan szaladjak a legfontosabbakon, hiszen látni fogják, hogy nagyjából az elmúlt 25 perc vitáját tükrözik. Az első csoport a doping ellenességgel fog foglalkozni. A, van a kód felülvizsgálatára vonatkozóan fognak ö, megfogalmazni véleményeket. A másik a jó át kormányzást fogja, a, és az átláthatóságot, a bundázást és a sportügynökök működését és a tömegsportokat, vagy a csapatsportokat fogja lefedni, aztán a következővel kapcsolatban hadd tegyem hozzá, hogy idén novemberében, novemberben a bizottság konferenciát szervez az illetékes érdekelt felekkel, az időzítés remélhetőleg jó lesz a FIFA javaslatának kontextusában, amely még érik, de remélhetőleg addigra már érettebb lesz. A harmadik csoport az oktatás, képzés és sport témakörével foglalkozik, és európai iránymutatásokat fog a kettős karrierekre kidolgozni. A negyedik sport, egészség és részvétel címmel az egészséget javító fizikai tevékenységgel fog foglalkozni, és javaslatot dolgoz ki tanácsi javaslatokra. Az ötödik csoport a sportstatisztikával és az adatgyűjtéssel foglalkozik, majd a hatodik pedig a fenntartható sportfinanszírozást tartja szerelőt, a szolidaritási mechanizmusokat, és vizsgálják, és McClarkin asszony megjegyzéseinek megfelelően fognak dolgozni. A bizottság ez a tanács állásfoglalását üdvözli, nagyon fontos, hogy prioritásokat határozzunk meg a jövőre vonatkozólag A hatodik, illetve ezt a hat új szakértői csoportot megpróbáljuk működőképes és hatékonyá tenni. Ezen kontextusban tanulmányokat is rendeltünk meg, amelyek segítik az ő munkájukat a sportbeli csalás és bundázás, aztán az átigazolás a csapasportokban, a hatástanulmány, az egészségjavító fizikai tevékenységek, illetve a sportmonitoring működése európai szinten. Ezek lesznek a címek. A tömegsportra vonatkozó dokumentum is nem sokára napvilágot lát. 2009-es, 10-es előkészítő intézkedések a sportterületén ezeknek az értékelését nem sokára el befejezzük, és a következő több éves pénzügyi keretben is lehet, hogy némelyik folytatódni fog. Lehetséges egy olyan sportprogram, amiről már volt szó ma délután is, de tükrözni fogja az Európai Bizottság javaslata a strukturális alapok kialakítását is, és azt hiszem ezzel Boris úrnak is válaszoltam. Köszönöm. Santiago, röviden kérem. Köszönöm szépen. Elnök asszony, röviden szeretnék fogalmazni. A jelentés kidolgozása során egyfajta frusztrációt kellett átélnem, hiszen nagyon sok érdekes emberrel beszéltem, akik előtt újra és újra meg kellett hajolnom. Tehát gyakorlatilag nagyon sok irányból, nagyon sok szempontot hallottam, ugyanakkor nyilván korlátozott a térés, korlátozott az idő, így hát nem térhettem mindenre a jelentésben, és nyilvánvalóan érkeznek majd tömegével módosító indítványok, amelyek újabb témákat szeretnének a jelentésbe felvenni. Ivo Belet beszélt az integ az integritás kérdéséről, ez nyilván fontos, ennek fogok szentelni egy bekezdést, és eh, elolvashatják majd, hogy mennyire fontos az UEFA-nak, a FIFA-nak a szerepe és az integritása. Tehát nem feltétlenül akarom néven nevezni ezeket a szervezeteket a jelentésben, hanem úgy általánosságban, generálisan szeretnék erről a kérdésről szólni. Aztán ami a különböző agendákat illeti, illetve a különböző ügynökségeket illeti, ezekről is részletes eszmecserét folytattam. És és azt kell, hogy mondjam, hogy az ezekkel kapcsolatos megjegyzéseiket át kell vennem a jelentésben. Nyilvánvalóan mindegyikre vonatkozóan eh, ki kell dolgoznunk egy megfelelő szabályozást, tehát egy megfelelő alapszabály kell, szabályozási keret, ami pedig a kormányzás, a governance kérdését illeti nyilvánvalóan ez is döntő. A sport területén annak a sajátságait figyelembe kell megfelelően venni és nyilvánvalóan teljes fokú demokráciára, átláthatóságra van szükség a sport élet területén. Nem szabad, hogy különleges privilégiumok alakuljanak ki az egyes sportolók, sportágok esetében. Hannibal asszony a szociális integrációról szólt, nyilván ez is egy fontos szempont. A sport ugyanis az ideális eszköze annak, hogy Európán belüli és Európán kívüli gettókból kikerüljenek a fiatalok. Nyilván az egészségügyi szempontjai is fontosak, a sportnak erről beszélt a biztos asszony is, és fontos a sport eh, annak érdekében, hogy a fiatalok és az idősebbek egészségét hosszú távon megőrizzük. Ami a manipulált já, játszmáknak, játékoknak, versenyeknek a kérdését illeti, eh, erre vonatkozóan egy büntető jogi tényállásnak kellene megjelennie a szabályozásban, hiszen a az európai foglalkoztatásnak az 5,4%-át, az európai GDP-nek pedig 2%-át teszi ki eh, a sport, tehát ez mutatja a súlyát, mutatja a jelentőségét. nem úgy gondolom, ez nem egy olyan dolog, ami a közösségi szabályozás hatája alá tartozik. Ausztrál és svájci kérdésről van szó, talán a delegáció foglalkozhatnának ezzel a kérdéssel. Ugye a svájci jogrendszer nagyon különbözik az európai jogtól, tehát nem feltétlen tudunk egy, egy, egy, egy, egy ottani szabályozást átvenni. Nagyon sok sportoló választott bíróságokhoz fordul, és nem a rendes bírósági úthoz. Hogyha lenne Európában is esetleg egy ilyen bírósági instancia, akkor el lehetne kerülni, hogy a sportolók a svájci bírósághoz forduljanak, ami pedig a huliganizmus tilalmát illeti minden államnak egy fekete listát kellene felállítania a rasszistákról, a rendbontókról, zavargókról, és a tagállamok közötti együttműködés keretében ezekből a különböző fekete listákból aztán lehetne egy egységes európai huligán lista, huligán nyilvántartás is azokról a huligánokról, akiket a sportrendezvényekről Európa szerte kizárnak. Jó, a FIFA-ról szóltam, Boris úr, a finanszírozásról szólt, én azt javasolnám, hogy az európai strukturális alap sport célokra is e, felhasználható legyen. Kulturális célokra lehetett azonnal származó forrásokat eddig használni, talán a jövőben jó lenne sport célokra is fordítani őket. A finanszírozásról tehát szóltam, fontos lenne még egy téma, én tiszteletben tartom a klubok, egyesületek autonómiáját, és a, nyilvánvalóan a nemzetállamoknak az illetékes, illetékességét is, de hát azért itt látnunk kell egy ellentmondást. Mi ugye szeretnénk támogatni a tömegsportot, ebben azonban az EU nem rendelkezik e, illetékességgel, ez a tagállamoknak a hatáskörébe tartozik, éppen ezért nehéz innen az európai szintről különböző intézkedéseket és olyan jogszabályokat hozni, amik támogatják a tömegsportot. Tehát itt gyakorlatilag ezzel nem foglalkozhatunk, itt a szubszidiaritás elve érvényesül. Én a sportegyesületek világából származom, én támogatom a sport autonómiáját, de azért jó lenne, hogyha egy egy átlátható és megfelelő szabályozásunk lenne erre a területre. Ez azonban nem kényszer, ez csak egy, egyfajta ötlet. Ami az Európai Sportfővárost illeti, én hiszek ennek a gondolatában, ezt a gondolatot tehát két feltétellel támogatandónak ítélem. Egyrészt meg kell néznünk, hogy hogyan tudjuk finanszírozni ezt, hiszen ehhez is a bizottságnak finanszírozásra van szükségünk másodszorban pedig felügyelni kell, hogy hogyan valósítjuk ezt meg. Aztán, ami a nőket, illetve a nők sportban betöltött szerepét, ez egy helyes út, helyes irány. Fontos, hogy a nők helyzetét a harmadik világban a sporton keresztül is támogassuk. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi mindent kellene javasolnom sporttal támogassuk a nők integrációját is. Erről van szó. Talán igen, de ez nem szabad, hogy odáig fajuljon, hogy az egyes egyesületekben kötelező kvótákat határozunk meg a női sportolókra vonatkozóan. Én örülök annak, hogy hogy azt hallottuk, hogy a tanács is és a bizottság is sport barát módon szeretne eljárni és jó lenne, hogyha ebben a munkában a parlament is kivenni a részét. Elnök, köszönöm szépen Santiago, köszönöm szépen a grandiózus munkát és a jelentésnek a sokszínűségét. Nagyon remélem, hogy a megengedett eh, oldalterjedelembe bele fog férni mindaz, ami elhangzott itt. Úgy gondolom, hogy eh, Ebnyiben maradhatunk. Köszönöm, hogy a bizottság megjelent, elmondta a véleményét. Nem gondoltuk egész idő alatt, hogy ennyire komolyan veszik ezt a témát, de úgy tűnik, hogy több komolyság volt ad a háttérben, mint azt gondoltuk volna, és hallottuk biztos asszonyt is, aki azt mondta, hogy reméljük, hogy a sport a végén tényleg kaphat egy önálló problémát. Remélem, hogy ennek az alapjét közösen tudjuk megteremteni. Én már csak annyit kell, hogy elmondjak, hogy júliusban fog-e Santiago kollégánk a jelentést előterjeszteni. Mikor fogunk szavazni róla? Októberben. Jó, akkor még van időnk a bizottsággal való eszmecserére. Most pedig tényleg berekeztem az ülést, és nagyon remélem, hogy mindannyian itt lesznek holnap 9 órakor. Azok, akiket e, nem érint a e, koordinátorok ülése, hagyják kérem az ülést, hogy a koordinátorok ülését minél hamarabb megkezdhessük.